Chers collègues, chers collègues, si vous le... Kedves kollégák, ha gondolják, akkor elkezdjük a munkát. Kérem, kedves kollégák, foglaljanak helyet, hogy elkezdhessük a munkát. C'est en tant que premier vice-président de notre commission que je... A mai délutánon, illetve a holnapi nap során én fogom vezetni az ülést, én leszek, én fogok elnökölni. Megkeven asszony az elnökünk, azért nem tud itt lenni, mert kampányol hazájában, hiszen nem sokára bekövetkezik a népszavazás. Ha gondolják, akkor kezdjük is el a munkát, nézzük először a napi rendtervezetet. Ezzel kapcsolatban van-e észrevétel, bármilyen ellenvetés? nincs, akkor elfogadottnak tekintjük a napi rendet. Jelezném, hogy egy látogatói csoport van itt, Új-Kaledóniából érkeztek, ezek a diákok, akik Montpellierben, a Montpellier Egyetemen tanulnak, itt hátul a teremben foglalnak helyet. Az én vendégeim egyébként. Kollégák, Két szomorú hírt kell még bejelentenem. Először is kollégánk Gianluca Buonanno tragikus haláláról szeretnék mindenkit tájékoztatni. Június első hétvégén veszítette életét egy közúti balesetben Olaszországban. Azt szeretném kérni, hogy egy perces néma felállással emlékezzünk meg róla. Merci. Je dois encore vous communiquer un autre décès dramatique. Még egy halálesetet be kell jelentenem, bizonyára tudják, hogy mi történt. Joe Cox, brit képviselő veszítette életét június 16-án, mert megtámadták őt Angliában mielőtt még választották volna az Európai Parlamentben, Glenis Kinok asszony parlamenti asszisztense volt, és olyan témákkal foglalkozott, ami a mi bizottságunkhoz tartozik. Szintén azt szeretném kérni, hogy egy perces néma felállással emlékezzünk meg róla, de előtte Mekeven asszony kérésére, aki nagyon jól ismerte Joe Coxot, hogy azt kérem tehát, hogy megadhassam a szót Annak, aki nagyon jól ismerte Joe Coxot, és együtt dolgozott vele, parancsolján. When Joe Cox... Joe Cox, ami szakbizottságunknál dolgozott, mielőtt megházasodott Joe Ledbetter néven. Ismertük akkor McEwen asszony asszisztense, illetve Kinok asszony ö, asszisztense volt. Nagyszerű ember volt, mint munkatárs, melegszívű volt, segítőkész, mindig vidám volt. És ezzel egy időben, és, és nagyon intelligens is volt, nagyon hatékony, és nagyon keményen tudott dolgozni. Azt hiszem a szakbizottság szempontjából talán az a legfontosabb, hogy szenvedélye volt ez a munka, és ez mindenki számára nyilvánvaló volt. Tehát a fejlesztési politika volt a szenvedélye. Amikor elhagyott, akkor mindannyian nagyon szomorúak voltunk. Az Oxfamnél kezd, Oxfamnál kezdett el dolgozni, és nagyjából hasonló területen folytatta a munkát. Egy évvel ezelőtt választották meg a brit parlamentbe, az alsóházba, ott ugyanezt a munkát folytatta, nem csupán ezzel foglalkozott, számos területen volt nagyon aktív, de igazi hírnévre tett szert, mert kiállt a szír menekültek mellett. Ezzel mi szintén itt a szakbizottságban sokat foglalkoztunk. Értelmetlen erőszak volt az, ami ő áldozata lett. Emiatt veszítette életét csütörtökön. Sokkos állapotba került a brit politikai közösség, de az Egyesült Királyság teljes társadalma is. Nyilvánvalóan hatással volt az emberekre, akikkel dolgozott, és akik körülvették, mert az elmúlt napokban nagyon sok szeretetüzenetet kapott. Mit tehetek még ehhez hozzá? Csak azt jelezném, hogy mit veszít, azt szeretném jelezni, hogy mit veszített ez a szakbizottság. Egy olyan embert veszítettünk el, aki ugyanolyan elkötelezett volt, mint mi, ugyanúgy szeretett volna harcolni a szegénység ellen, ugyanúgy szeretett volna, szerette volna mindenkinek az alapvető szükségleteit kielégíteni. Egy olyan embert veszítettünk el, akit szétfeszített az energia. Egy régi barátunkat veszítettük el. Köszönöm, Ann. Most következik az egyperces néma felállás. Merci. Nous allons passer Térjünk a hármas napirendi pontra a jegyzőkönyvek elfogadására. a 2015. november 9-10-i, illetve a 2016. április 20-21. ülésünk jegyzőkönyvét megkapták, hogyha ezzel kapcsolatban bármilyen észrevételük van, akkor kérem, jelezzék a ülés végéig a titkárság felé. Ha nem történik semmi ilyesmi, akkor elfogadottnak tekintjük a jegyzőkönyveket. Négyes napi rendi pont következik. A május 24-i koordinátori ülésen elfogadott döntések és határozatok erről is kaptak egy feljegyzést a különböző ajánlásokról és döntésekről. Hogyha ezzel kapcsolatban van bármilyen észrevételük, akkor kérem ezt is jelezzék a mai ülés vége előtt a titkárságnak. Ez nem történik meg, akkor ilyen formában elfogadjuk ezeket az ajánlásokat és döntéseket. Ötös napi rendi pont a bizottság nyilatkozata, közleményei kérdezem, hogy a bizottság szeretne valamit mondani, van észrevétele. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Két komoly közleményt adtunk ki. A DigiDefco június 7-én a New Partnership Framework with Third Countries, a European Idea on Migration című dokumentumot fogadta el, és aztán június 8-án egy másik közleményt az európai azt a stratégiát fogadtuk el, amely az európai kulturális együttműködésről foglalkozik. Köszönöm. Hatos napi rendi pont következik. Erike Guerrero Szalom kollégánktól kaptunk egy kérdést a törökországi menekültek témájában. az anyagban megtalálhatják ezt a kérdést. A Digi Nérnak és a Digi Echo-nak adom most meg a szót. Nem tudom, hogy melyik őjük kezdené, melyik főtitkárság szól hozzá először. A DJ Echo. Jó. De majd utána átadnám a szót, ha megengedi a kollégámnak a DJ Nértől. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm Gerdő Rosszalom úrnak ezt a kérdést. Azt hiszem, hogy most néhány perc alatt megfelelően tudom önöket tájékoztatni arról, hogy pontosan miről van szó. Ezt a, ezt a pénzügyi eszközt egy megalapodás keretében szavaztuk meg, vagy erről döntött, született döntés. Arról van szó, hogy bizonyos előzően már létező eszközöket fogunk koordinálni, vannak itt humanitárius segélyre, illetve szomszédsági politikába tartozó eszközök. Mindehez nagyon nagy szükség van arra, hogy a két főigazgatóság szorosan együttműködjön. Továbbá ez egy koordinációs eszköz is, tehát az Európai Unió költségvetése, illetve a tagállami hozzájárulások közötti koordinációról van szó. egy előre meghatározott kulcs szerint járulnak hozzá a tagállamok az EU költségvetéséhez, ezt a tanács döntött el, és jelenleg elmondható az, hogy ezek a, ezeket a hozzájárulásokat mind átutalták a tagállamok. Az eszköz költségvetése összesen a 2016-os, 2017-es évre 3 milliárd euró lenne. Elképzelhető, hogy megduplázzuk ezt az összeget, az, tehát 6 milliárd euró lenne majd a két következő évben, hogyha az Európai Unió és a Törökország között megkötött szerződést, illetve megállapodást teljes mértékben teljesíti mindkét fél. Az eszköz megvalósítását egy úgynevezett steering committee koordinálja, itt helyet kapnak a tagállamok képviselői, illetve a Törökország, illetve Törökország is képviselteti magát, mint megfigyelő. Ez egy úgynevezett kísérő bizottság. Olyan platform ez tehát, ahol is az eszköz megvalósításával kapcsolatos kérdéseket megbeszélik a tagállamok, mint említettem, a tagállami befizetések is alapvető részét képezik ennek az eszköznek, illetve jelentések is készülnek. A tagállamok adott esetben felügyeleti szereppel is élhetnek, illetve feltételekhez köthetik az átutalásokon. humanitárius segélyek, segély és szomszédsági politikába tartozó eszközök közötti megoszlás. Hogy néz ez ki pontosan? Ez egy indikatív megoszlás. A három milliárdból, tehát a három milliárd egy harmada humanitárius segélyekből áll, a kétharmad fennmaradó rész pedig fejlesztési politikai, illetve szomszédsági politikai célok megvalósítására van elkülönítve, de mint említettem, ez egy indikatív megosztás. Rendkívül fontosnak tartom azt, hogy az eszköz jogi alapjának megfelelően valósítsuk meg ezeket a fellépéseket. Mint említettem, tehát ez a steering group, ez valójában egyáltalán nem dönthet az egyes projektekről csupán figyelemmel kíséri a megvalósítást. A bizottság feladata az, hogy megvalósítsa a konkrét projekteket a megfelelő csatornákon keresztül, és nagyon fontos az, hogy megfelelje minden egyes projekt a feltételeknek, például a humanitárius segélyek esetében az erre vonatkozó jogszabályi feltételeknek. A Steering Committee már két alkalommal ülésezett, az a hónap végén harmadszor is összeül. Az első két ülés alkalmával egy stratégiai dokumentumot fogadott el, amelyet a bizottság szolgálatai dolgoztak ki, és amelyet egy needs assessment, egy szükséglet felmérés alapján dolgoztak ki, szoros együttműködésben a török hatóságokkal. Hat prioritás mentén kell elképzelni ezeket a szükségleteket, humanitárius segély, szoros értelemben véve, oktatás, a migrációs fluxus megfelelő kezelése, egészség, helyi struktúrák, illetve a szociogazdasági fejlődés segítése, vagy fejlesztés segítése. Ez tehát a hat legfőbb tengely. Most átadnám a szót a kollégámnak, hogy a szomszédsági politikára vonatkozó dimenzióról beszéljem. Egyébként Gelero Szalom úr kérdése valójában arra irányult, ami humanitárius segélyjel kapcsolatos, illetve az erre vonatkozó pénzügyi eszközök és költségvetés. Nemrégiben adtunk ki egy olyan dokumentumot, amely a Humanitarian Implementation Plan címet viseli, Törökországra vonatkozóan, tehát június elején jelentez meg. Ott részletes információt olvashatnak arról, hogy milyen orientáció, orientációs vonalak mentén képzelhető el ez. A jelenlegi pénzügyi évre vonatkozóan négy különböző prioritást tudok megemlíteni. A célunk, lehet, hogy nem jó ez a szóválasztás, tehát a prioritásunk az, hogy a menekült populációval foglalkozzunk, azokkal a, azokkal a menekültekről van szó, akik nem táborban laknak. A török területen regisztrált menekültek menekült táborokban laknak, a többiek viszont Törökország területének egy részén koncentrálódik, Isztambul körül. Velük szeretnénk foglalkozni, ez a prioritásunk ezen populáció körében a humanitárius segély alapelveinek megfelelően leginkább a legrászorulóbbakat szeretnénk segíteni. Tehát bizonyos létező programokat kívánunk kicsit intenzívebbé tenni, felerősíteni, alapszükségleteket szeretnénk kielégíteni. Például élelmiszersegély, ruhasegély, ruhaadományok, higiéniai termékek, vagy higiéniás termékek adományozása. Ezzel kapcsolatban nagyon jól állunk, körülbelül 90 millió euró 90 millió euróra vonatkozó összeg esetében már minden meg van szervezve. A második dolog a készpénz kiosztása. Ez több célra felhasználható készpénz, és semmilyen feltételhez nem kötjük a készpénz felhasználását, a cél populáció a legrászorultabbak, itt körülbelül 1 millió rászorulóról van szó 2016-2017-ben. A harmadik prioritásunk, ami kiegészíti az előzőt, a védelem, védelemmel kapcsolatosak tevékenységek. Ezért kiegészítjük annak a főigazgatóságnak a tevékenységét, akik a szomszédsággal foglalkoznak. ez biztos úrhoz tartozik például az oktatás kérdése. Ő nem régiben mutatta be ezt a stratégiát, és válaszolta a kérdéseikre. Ez az egyik dimenzió, amivel foglalkozni fogunk Törökországban, de foglalkozunk a nők elleni erőszak kérdésével is, avagy az idősek kérdésével, vagy a fogyatékkal élők, fogyatékossággal élők kérdésével. Még egy dolog, ezt korábban kellett volna elmondanom, a humanitárius segét minden regisztrált menekült megkapja, nem függ ez attól, hogy milyen állampolgársággal rendelkezik a menekült. Tehát nem kell ehhez szírnek lenni. Még egy utolsó prioritás. Az imént említettem, hogy a fellépésünk a táboron kívül élő menekültekkel foglalkozik először is, de azért a menekültáborokban is jelen leszünk. A válság elején megjelentünk már ott, és úgy tűnik, hogy a különböző létesítményeket, létesítmények elhang, elhasználódtak a válság eleje óta a táborokban a török hatóságok tájékoztatása alapján. Ez jelenleg nem prioritás, de elképzeléseink szerint a táborokon belüli szolgáltatásokat is megpróbáljuk egy kicsit javítani, frissíteni, tehát akár renoválunk bizonyos létesítményeket, vagy modernizáljuk ezeket. Először talán, ugye elsőnek talán ezt tudom elmondani válaszként, aztán átadom a szót a kollégámnak, nem tudom, hogyha Gerero Szállam úrnak, vagy bármelyik másik képviselőnek van-e még kérdése, De elnök úr, ha most megengedi, akkor a kollégámnak adnám át a szót, aki szomszédsági politikával foglalkozik. Köszönöm. Thank you very much. Um, good Köszönöm szépen, jó napot kívánok! A kollégám igen részletesen fogalmazott, úgyhogy csak kiegészíteném azt, amit ő elmondott a fejlesztési aspektusokkal. Ez az eszköz az Európai Unió Törökországgal márciusban aláírt megállapodásának a része. A végrehajtása kapcsolatos anyagot a múlt héten adták ki, teljes mértékben működik, a tagállamok hozzájárulását pedig megkaptuk. 750 milliót alokáltunk, és 105 milliót adtunk ki, osztottunk szét. Az elkövetkező hetekben pedig a fejlesz, az eszköz fejlesztési részében fejezete alatt egy sor intézkedést indítunk el, hogy a Törökországban lévő menekülteken segítsünk oktatásra, egészségügyre, infrastruktúrára, valamint szociogazdasági támogatásra alapozva. Ezzel kiegészítjük a korábban elfogadott intézkedéseinket. Valószínűleg emlékeznek arra, hogy áprilisban intézkedéseket fogadtunk el, hogy visszaküldjük a menekülteket Törökországba, ott elszállásolhassuk, és eh, megfelelő támogatást, ételt, italt kapjanak. Emellett volt egy eszközünk, hogy a, eh, segítsük, erősítsük a török eh, parti őrséget is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen és Gerero úrnak adnám át a szót. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani a bizottság képviselőinek, különös tekintetet Debrú úrnak, hiszen bőséges tájékoztatást tett elérhetővé számunkra. Ugye én tettem fel a kérdést, a bizottság képviselő is pontosan tudják, hogy a parlamentben és itt a szakbizottságban relatíve kritikusak vagyunk, sőt, néha kifejezetten kritikusak vagyunk a Törökországgal kötött megállapodásra vonatkozóan. De most nem az a célunk, hogy a megállapodás tartalmáról beszéljünk, hanem megvitassuk azt, hogy hogyan, kell, hogy hogyan lehet ezt jól megvalósítani. Felügyeljük egy kicsit a megvalósítást, a különböző folyamatokat. Nagyon fontos az, hogy a rászorulókat, a menekülteket megvédjük. Ugye említették itt, hogy nem csak a szír menekülteket akarjuk megsegíteni, hanem az összes rászorulót. illetve azt is hallottuk, hogy az oktatási helyzeteket megoldandó, illetve a különböző vészhelyzeteket megoldandó egy külön összeget csoportosítanak. Egy külön összeget jelölnek majd ki ebből az eszközből. Azt szeretném kérdezni, hogy a török hatóságok mennyire kooperálnak, mennyire működnek együtt az Európai Unióval ennek a megállapodásnak a megvalósításában. És van egy konkrét kérdésem is. A rászorulók, ugye ezek olyan rászorulók, akik nem táborokban élnek, ahogy ezt elmondta a bizottság képviselője is, hanem szét vannak szórodva, tehát a török lakossággal vegyülnek egybe. A civil szervezetek Törökországban elég pontatlan státusszal rendelkeznek, eléggé véletlenszerű, hogy ezek a civil szervezetek hozzáférhetnek-e, vagy nem, ezekhez a rászoruló populációkhoz. Tehát köszönöm a tájékoztatást, kettő, egyetértek a prioritásokkal, három, kérdezem, hogy a török hatóságok mennyiben működnek együtt, és a civil szervezetek Törökországban mennyire férhetnek hozzá a rászorulók mennyire férhetnek hozzá a rászorulókhoz, mennyire jutnak el hozzájuk. Köszönöm. Merci, cher collègue. Köszönöm szépen, tisztelt kollégák. Nem tudom, hogy a gyorsan kívánna reagálni a bizottság az elhangzottakra. Ha igen, tessék, megadom a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Valóban nagyon röviden szeretnék válaszolni. Először is köszönöm szépen Gerero Szalom a pozitív értékelést. Ahogyan az előbb is elmondtam, konzultációs formában működünk együtt a török kormányal az eszköz irányítása kapcsán, kivéve a humanitárius segítségnyújtást. Hiszen ez nem kormány szinten, ennek az igazgatása nem kormány szinten történik, részt vesz benne a Vörös Kereszt, illetve ennek a török része, amely rendkívül hatékonyan működik, és nagy mértékben odafigyel a kiszolgáltatsági kritériumokra. Tehát együtt működünk a török hatósággal is. Ahogyan elmondtam, például a több célból felhasználandó pénzmozgások esetében a török minisztériummal, családügyi minisztériummal dolgozunk együtt, hiszen úgy gondoljuk, hogy ezt majd a biztonsági kérdések keretében fogják integrálni, illetve felhasználni. Nagyon fontos tehát, hogy jó legyen az együttműködés a török hatóságokkal. Jelenleg semmilyen hozzáférési problémáról nincs tudomásunk, volt más típusú probléma. Itt gondolok a határvidékre, hogyan Gerer úr is megemlítette ezt a problémát, és valóban meg kell értetnünk a török partnerekkel, hogy pontosan miről is van szó, mit szeretnénk a megállapodás keretében. 160 millió eurót folyósítottunk, nagyon sok partner részt vesz ennek az összegnek a felhasználásában, vannak nem kormányközi szervek is és ezzel kapcsolatban a kritériumokról beszéltünk a török partnerekkel. Köszönöm szépen, és akkor azt javaslom, hogy térjünk is át a hetes napi rendi pontra ami pedig a nyersanyagokat érintő exportadók és egyéb megszorítások és a nyersanyagok szabadkereskedelmi megállapodások révén történő korlátozása a fejlődő országokra gyakorolt hatás. Ez az első tartalmi kérdés a napi rendünkön. Egy tanulmányt fogunk, egy tanulmány bemutatását fogjuk meghallgatni, amely az exportadókkal foglalkozik, illetve a nyersanyagok nyersanyag kereskedelem korlátozásával foglalkozik, és különös tekintettel a fejlődő országokat veszi célba. Szemön Sugát urat köszöntöm a Weber Webster Egyetem részéről, Bécsből, aki ennek a tanulmánynak a szerzője. Röviden összefoglal foglalja majd ennek a tanulmánynak a végkövetkeztetéseit, és azonnal meg is adom neki a szót. Merci beaucoup, Monsieur Ponga. Uh, <clears throat> ladies and gentlemen, uh, members of the committee. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés a számomra, hogy itt lehetek. Sajnálom, hogy egy ahhoz képest, hogy az előbb miről beszéltünk, egy viszonylag unalmas témára fogok váltani. Amit az előbb hallottam, az lenyűgöző volt számomra. A hátsósorban ülő diákok tudják, hogy mit fogok most tenni. Egy tanulmány eredményeit fogom ismertetni. Alapjában véve azt nézzük meg, hogy az exportadó és a korlátozások olyan eszköznek minősülnek, melyek pozitív vagy negatív kihatással vannak a fejlesztésre. Természetesen mi gazdasági szemszögből vizsgáljuk a dolgokat, de ehhez jön a fejlesztési, fejlesztés világában szerzett sok éves gyakorlat. Nézzük az első oldalt. Is that, there we go. Yes, very good. Igen, tehát. Dióhéjban. Sok mindent önök is ismernek ebből sok ország alkalmazza az exportadót, illetve a korlátozások egyéb formáit. Különböző okokból kifolyólag, hogy a belföldi árakat stabilizálják, hogy fejleszik az ipart, a gazdaságon belül ennek ugyanis többletértéke van. És ezek az országok megjegyzik, hogy ezzel jövedelmet generálnak. Ez az egyik nagy kérdéskör, amivel ma foglalkozni fogunk. A másik pedig egy duális jellegű kérdés. Az ellátás biztosítása úgy, hogy közben a környezet fenntarthatóságát is biztosítjuk. Ez a kettő összefügg egymással. A szabály értelmében azok, akik az export adót szorgalmazzák, jogos indokokat tudnak erre felhozni. Egyrészt könnyű pénz ez, ha exportadót vetünk ki, akkor ezzel jövedelemhez jutunk a kormány számára, főleg akkor, hogyha nincs az országban olyan mechanizmus, amely erre külön szolgálna. Emellett szorosan kapcsolódik ez az eszköz a politikai stabilitáshoz is. A gazdasági stabilitáshoz is, Hát lehet, hogy ez nem az a gazdasági stabilitás, amelyet az elosztás szempontjából szeretnénk, de mégiscsak stabilitás, mert nem káosz. És természetesen ott van a klasszikus ö, aspektus ö, a verseny előli védelem. Akkor, amikor a tanulmányt elkezdtük, felmerült egy nagy kérdés, hogy ö, mi indokolja mindezt, ö, hogy mi a valóság. A nemzetközi kereskedelmi szabályok nem tiltják az exportadó kivetését, ha csak az nem eredményezi az export teljes leállását. A szabályok bizonyos exportkorlátozásokat tiltanak, de nagyon sok a kivétel. Ezek a a szabályok alól nagyon sok a kivétel. Mindent összevetve azt látjuk, hogy amikor egy ország azon képességét próbáljuk korlátozni, hogy export adott és korlátozásokat alkalmazzon, azt látjuk, hogy ez negatív kihatással lehet az országra, főleg a fejlesztési szakpolitikai aspektusból. A további szlájdjaimon a terület, ezekről a területekről fogok beszélni, az ország jövedelme, stabiliz, környezet. Ezeket a területeket veszem majd figyelembe. És megnézem, hogy az Európai Unió mit tett multilaterális szabályok szempontjából. Aztán megnézzük azt is, hogy milyen hatásosságot várunk mi történik akkor, ha szigorítunk a szabályokon, és megszüntetjük az exportadókat. És természetesen megvizsgáljuk az alternatívákat és az ajánlásokat is. A lehető legobjektívebben próbálok prezentálni. Tudom, hogy mindkét tábornak vannak itt képviselői, vannak, akik a teljes eltörlést szorgalmazzák, és vannak olyanok is, akik ezt nem támogatják de nekem ez a, hogy az angolok mondják, ebben a ö, harcban egyáltalán nincs kutyám, azaz én nekem egyik, ö, én nem vagyok a részrehajló, teljesen mindegy, hogy melyik oldal. Minden a vitában azonban több ér fog felmerülni mind a két oldal mellett. A következő szlájdot kérem. Ami a nemzetközi megállapodásokat illeti, a GATT, VTO megállapodásokat, ez a mennyiségi korlátozásokat tiltja, de lehetővé teszi a különböző mm, kivételeket is, például élelmiszerhiány esetén, vagy pedig akkor, amikor árfolyam problémák merülnek fel. Másrészt az exportadó megengedett ezekben a megállapodásokban, nem tiltja a megállapodás ezeket az exportadókat. Ha csak nem olyan exportadót vetnek ki, amely annyira abszurd, hogy teljes mértékben vetítják az exportot. Az Európai Unióban a legtöbb GATT-VTO korlátozást alkalmazni kell, van néhány kivétel. A Kariforum például minden exportadót betiltott. A nyugat-afrikai megállapodás az új exportadókat és feltételesen ideiglenes kivételeket enged meg. Az EAC új exportadókat tiltja, az ideiglenes exportadó kivetését lehetővé teszi. Nagyon hasonlít ez a különböző multilaterális megállapodásokhoz. A mm, dél-afrikai fejlesztési közösségvel való megállapodás tiltja az új exportadókat. Gyakorlatilag a WTO szabályait követi. És akkor most nézzük meg, hogy mi az ezek mögött húzódó érvelés? Nem fogom azt mondani, hogy milyen mentséget hoznak fel, de hogy milyen okokat hoznak fel arra, hogy exportadókat vessenek ki. A ö, belföldi árak szempontjából az exportadó jó szakpolitikát jelent, és támogató eh, hatása van. Nem tudom, hogy ezek a jelek könnyen érthetőek-e, de azt próbálom elmagyarázni, hogy az ár növekedés csökkenti a lakosság rendelkezésre álló jövedelmét, és mivel a fejlődő országokban, gazdaságban ez az export nagyon fontos, ez instabilitáshoz vezethet politikai szempontból. Ezért nem ügyelni kell arra, hogy az ár alacsony maradjon, ehhez az kell, hogy a piacon a kínálat bőséges legyen. Az exportadó növelése, mint ahogy elmondtam, csökkenti az árakat, mert növeli a kínálatot. Ez általában a fogyasztó hasznára válik, és ezért nagyon népszerű is. Nagyon sok példa van erre, ha most nem csak az exportadót nézzük. Ha ismerik a fejlődő országokat, akkor tudják, hogy a kenyérára és a benzinára hogyan alakul, általában alacsonyan tartják, hogy mert különben az emberek nem engedhetik ezt meg maguknak, és ez zavargásokhoz vezet. vezetne. Most már jóval szigorúbban értelmezzük a szabályokat. Megpróbáljuk az adókat drasztikusan csökkenteni. Ami a befőgyárakat árakat illeti, empirikus bizonyítékokból elég nehéz következtetéseket levonni. Igen, hát az egésznek rövid távon hatása van, és többnyire negatív hatása van. Viszont a hosszú, de még a középtávú hatásokat sem ismerjük igazán. Nem azért, mert nem figyelünk erre oda, csak egész egyszerűen nem állnak rendelkezésre jól megalapozott tanulmányok. Ami a befogyárak szempontjából nagyon fontos, az az, hogy ha kivesszük az exportadót ebből a rendszerből, akkor csökken az ösztönző arra, hogy többletértéket hozzunk létre. Mi történik? ha nincs ez az adó, akkor valószínűleg a terméket exportálni fogom, ahelyett, hogy az országban maradna a termék, és erre építenénk. Nyilván eh, sokkal eh, drágább lenne a termék. Ez a versenyképességet negatívan befolyásolja. De ez rövid távú, rövid, rövid távú hatás. Azt nem tudjuk, hogy hosszú távon ennek milyen hatása lenne. Tehát a gond az, hogy az élelmiszer esetében például az alapvető mezőgazdasági termékek esetében a belföldi kínálat csökkenése azért, mert a termékek egy nagy részét exportálják, a leginkább szűkölködők helyzetén rontana. Erre van példa Indonézia, Tájföld, ilyen példa, például a pálmaolaj és a pálma mag esetében fordult ez elő, vegyes eredményt hozott. De mondhatnám Ukrajna és Oroszország példáját a kenyérrel, talán ez a legjobb példa. Ott tulajdonképpen az történt, hogy a belföldi piacon tartották a kenyeret alacsonyáron. Voltak nagy vállalatok, és minden belföldön maradt, mert attól tartottak, hogy nem lesz elég. A nemzetközi piacon már elvesztették a pozíciójukat, mert nem voltak jelen, és nem, vála- nem, voltak, nem számítottak megbízható beszállítónak. Ez nagyon komoly strukturális kihatással volt a gazdaságra. Vannak alternatívák. Én olyan alternatívákra teszek javaslatot, amelyek szokásosak, köznapiak. Könnyű fejlesztési és kereskedelmi kérdésekről úgy beszélni, mintha ezek teljesen külön állnának távol állnak egymástól, és, vagy nem köti őket össze semmilyen program. A nagyobb technikai jellegű együttműködésre lenne szükség, amely átláthatóbbá teszi a versenyt, és melynek alapján különböző fedezeti rendszereket és biztosítási rendszereket lehet létrehozni. Ami a biztosítási rendszereket illeti, itt főleg az időjárás hatásait próbálják meg kivédeni. Ami a fedezetet illeti, ott főleg a jövőbeli határidős ügyletekre gondolok. Ez segíthet különböző országokon. Ha most megnézzük a következő oldal ipari fejlesztés, hát itt ugyanazok a gondok mutatkoznak. Az exportadó a többlet értéket segíti itt is, támogató jellege van ugyanis. És ami még fontosabb az, hogy ha ezeket a szabályokat megszüntetjük, akkor ezeknek csekély hatása lesz. Az, hogy beszüntetjük az exportadókat, nem feltétlenül változtat a helyzeten, és nem feltétlenül változtat azon, hogy megoldjuk a többletért érték kérdését, ahhoz képzett munkai erőre van szükségünk, és ez hagyományos fejlesztési eszközökkel biztosítható, különböző programokkal. Persze a rugalmasságot beépíthetjük, de ez végül is olyan nagy eredményt nem jelent. Nézzük a kormány bevételeit, a jövedelmeket. Ez az egyik leggyakrabban alkalmazott, vagy leggyakrabb példa arra, hogy hol használják az exportadót. Kevés költsége van ennek. Ezek az országok más adó nemekkel nem rendelkeznek, nem diversifikált gazdaságról van szó, ahol különböző adórendszerek vannak, jó struktúra, különböző adónemek. Lehet, hogy az adott országnak ez az egyetlen bevétel forrása. Az adó megszüntetése meg, ö, megsemmisítheti az adott országot. Guinea ilyen ö, példa, de maradtak ö, most már ott is az adók. Tehát vannak kivételek, ezt figyelme kell venni, az Európai Unió esetében, a nyersanyagok esetében van ilyen. És mindig ott van még a közvetlen segítségnyújtás lehetősége. A legproblémásabb, legfogasabb kérdés a környezet kérdése. Környezetvédelmi kérdés. A, szakido- a szakirodalomban és a szakpolitikában két alapvető érv jelenik meg. Az egyik az, hogy az országban lévő természeti erőforrásokat próbálják megvédeni, a másik az, hogy a talaj erózió problémájával küzd az ország, és ezt próbálja megoldani. Ha az exportadótól megszabadulunk, akkor ennek két egymástól teljesen eltérő eredménye van. Attól függ, hogy vajon az adott jószág esetében a hazai kereslet növekszik-e, vagy pedig nem. De hát ez egy olyasmi, ami fölött nem gyakorolunk ellenőrzést. Tehát ez azt jelenti, hogy mindenki egy árulra fog összpontosítani, ez túltermeléshez vezet, ez pedig a környezet romlásához. A másik lehetőség az, hogy ha a kereskedelem annyira kicsi, akkor ennek nem lesz kihatása a környezetre sem. A gazdaság diversifikációját kell figyelembe venni, nincs is igazán olyan rendszer. Hát például Kína a legjobb példa erre. Környezetvédelmi érveket hoznak fel, árak, az árak alakítására, a bányák esetében illegális bányászat alakult ki nagyon nagy mértékben, és ennek nagyon nagy hatása, megsemmisítő hatása volt a környezetre nézve. A, mi az ajánlásokat illeti, a következőképpen fogom ezeket csoportosítani. Vannak az általános ajánlások. Partnereinknek elmondhatjuk, hogy milyen negatív hatásai vannak az exportadó megszüntetésének, és ők dönthetnek, hogy maguktól ezt alkalmazzák el, ha igen, akkor ez elég hasznos. Én mindig azt mondom, hogy a megerősített technikai együttműködést be kell venni a megállapodásokba, mert ez egy alternatíva, enélkül a kormány mélyrepülésbe kezdhet. There is a different... Van ö, a, ö, egy megkülönböztetés a kis és a közép méretű országok esetében a szigorú fegyelem elvének az értelmezésével kapcsolatban. a különböző preferenciával rendelkező országok esetében mindenképpen ajánlott a rugalmasság fogalmát értelmezni, alkalmazni. És azt hiszem, itt annyiban is hagyom, állok elébe a kérdéseknek. Köszönöm szépen, Schubert úr, ezt az előadást rendkívül érdekfeszítő volt, és most meg is adom a szót a tisztelt kollégáknak. Először is Litz kollégának. I'm going to speak in German. Ja. Ähm, herzlichen Dank für die Ausführung. Ich habe Köszönöm szépen a prezentációt. Két konkrét kérdésem lenne. A különböző altémákat vázolva mm, elmondta, hogy a fejlesztési célokat itt figyelme kellene venni. Azt mondta, hogy országról országra változik az, hogy szükség van az export adóra, vagy pedig nem, de azt elmondta, hogy mindenképpen lényeges a munkaerő kérdése. Továbbá azt is mondta, hogy a fejlesztési programokat ott kell bevetni, ahol a nyersanyagokat már teljesen ö, kimerítik. Ismeri az Aid for Trade eszközt, a kereskedelem támogatás eszközét. Lehet ezt használni ahhoz, hogy egyáltalán az ilyen országok belépjenek a kereskedelembe. És ha ismeri ezt az eszközt, akkor az önvéleménye szerint ez mennyire fontos az Európai Unió szempontjából. Továbbá egy albizottságot szeretnénk most létrehozni a panama iratokra és az adó kikerülésre is, az adozás kikerülésére. A panamai iratok szempontjából ez a helyzet mennyire fontos? az ilyen új átláthatósági helyzetek révén az ilyen információk mennyire segíthetnek. Köszönöm szépen, Obus asszony kapja meg a szót. Herzlichen Dank. Igen, én is németül fogok beszélni. Felszólalásában megjegyezte hogy a hosszú távú hatásokat nem ismerjük, mert a helyzet maga sem ismeretes annyira számunkra régóta, tehát ezt kellene megvizsgálni. De említette a kínai bányászat problémáját. Kína saját gazdaságát protekcionistán védte, és csak azután nyitott, ami után versenyképessé vált. Nem lehetne Kína példáját alapul véve elmondani, hogy mégis milyen irányba haladunk? Említette azt is, ez volt az első megjegyzése, említette tehát azt, hogy ez a fajta adó az országok számára pénz forrás. Ezeknek az országoknak pénzre van szüksége. Ha partnerségi megállapotásainkban az exportadót betiltjuk, akkor a kérdés az, hogy hogyan jutnak majd pénzhez, hogyan lehetne ezt a bevételi forrást valami mással helyettesíteni. Ön is elmondta, hogy különböző helyzetekkel szembesülünk, még az azonos eszközök esetében is. Különböző partnerségi megállapodásokat kötünk kelet-afrikai országokkal, a dél-afrikai országokkal, de ezeken a régiókon belül is az országok nagyon eltérnek egymástól. Dél-Afrikában viszonylag erős a gazdaság a többi országhoz képest ha tiltjuk az exportadót, akkor ez a különböző országokban lehet, hogy különböző hatást fog, fog elérni. Vagy ön erről mit gondol? Én minden esetre ebben problémát látok. Köszönöm szépen. Nozer kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen a prezentációt. rendkívül komplex és elméleti volt ez a prezentáció. Gyakorlatiasabb aspektusokat szerettem volna látni. Holbok kolléga is elmondta, hogy a partnerségi megállapodások szempontjából fontos ez, melyeket tárgyalunk. Mindent el kell, meg kell tennünk azért, hogy nehogy valami olyasmit érjünk el, aminek alapján negatívan befolyásoljuk az adott országok helyzetét, hiszen pozitív eredményeket szeretnénk ott elérni. Ön említette, hogy egy jóval technikai jellegű együttműködés szorgalmazna, ez több versenyt is jelentene. Erről szeretnék többet megtudni említett egy lehetőséget, a fedezeti rendszerek bevezetését. Képesek-e a fejlődő országok az ilyesfajta fedezeti rendszerekkel elbánni? Emellett hangsúlyoznám azt, hogy ami az országok bevételi helyzetét illeti, jobb kormányzati munkára is szükség van. Lehetővé kell tennünk azt, hogy a kormányzati munka úgy alakuljon náluk, hogy a potenciális bevételeiket kezükbe vehessék, és ennek alapján a fejlődésüket is. Köszönöm. Hautala asszony következik. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a tanulmányt, illetve a prezentációt is, Schubert úr. A kérdésem tulajdonképpen majdnem ugyanaz, mint Arnold Leeds kollégái, ez pedig az Aid for Trade intézkedésekre vonatkozik. Véleményem szerint nagyon nagy mértékben segíthetünk a fejlődő országoknak abban, hogy az értékláncba bekapcsolódjanak, és határon átnyúló kereskedelmet folytassanak. Látom, hogy a Nemzetközi Kereskedelmi Központ milyen fontos munkát végez, ez ugye kapcsolódik a WTO-hoz, Ugyanúgy, ahogy Létsz kolléga, én is örülnék annak, hogyha kitérné egy kicsit arra, hogy ön szerint milyen intézkedésekkel lehet segíteni a fejlődő országokat abban, hogy becsatlakozzanak a nemzetközi piacba, a körforgásba. Elnök, köszönöm szépen. És a bizottság következik, hogyha szót kérnek. C'est Monsieur Yes, thank you very much. Renkovál úr, igen, köszönöm szépen. Köszönjük szépen a tanulmányt, illetve annak bemutatását. Valóban, egy rendkívül bonyolult és összetett témáról van szó. De hogyha az ember végigolvassa ezt a tanulmányt, akkor valóban azt látjuk, hogy fényt vet ez a részletekre, és a leegyszerűsített vitákat egy kicsit árnyalja. Tehát nem csak arra van szó, hogy az exportadó jó vagy rossz. El kell kerülni azt, hogy rövid távon gondolkodjunk, és belekerülünk ismét a jó-rossz sémájába, tehát fontosnak tartom, hogy hosszú távon gondolkodjunk idézném Schubert urat, aki azt mondja, hogy hosszú, táron, hosszú távon nem kívánatosak az exportadó következményei, hiszen csökkenthetik az ösztönzést egy-egy termék előállítására, a foglalkoztatási rátát, illetve növelhetik az árakat. Néha ki kell mondanunk, hogy egy politikai eszközről van szó, amely célja a fejlesztés felendítése, tehát természetesen nem ennyire fekete-fehér a kép. És szeretnék kitérni a gazdasági partnerségi megállapodásokra hiszen ezek azok a megállapodások, amelyek kicsit árnyaltabbak, elismerik az exportadókat, az exportadók jelenlétét, Azaz elismerik azt is, hogy a jelenlegi exportot a partnereink nem akarják betiltani, nem akarják kivezetni, hanem ezt tovább akarják örökíteni. És hogyha Afrikáról beszélünk, akkor azt is látjuk, hogy bizonyos új exportadókra is lehetőséget nyitnak, természetesen átlátható és egyszerű kritériumok alapján. Ezzel a rövid hozzászólásommal szeretnék ismét köszönetet mondani azért, hogy megvilágított egy-két olyan kérdést, amely egyébként nagyon fontos politikai szempontból a gazdasági partnerségi megállapodások kapcsán. Köszönöm. Elnök. Visszaadom a szót az előadónak, hogy válaszoljon a kérdésekre, hozzászólásokra. Schubert úr, a szó. Igen, köszönöm szépen. Nos, egy kicsit akadémiai jellegben, jelleggel válaszolnék. Először is, válaszolnék, először is egy kérdéssel kezdeném, és nem pedig azonnal megválaszolnám az elhangzott kérdéseket. Nagyon fontosak ezek a kérdések, és egy bizonyos irányba mutatnak. A fejlesztési folyamat során, a kereskedelem során, az önök ezen országokkal való kapcsolataik során mi a céljuk önöknek? Mi a céljuk? Akarják-e, hogy a következő feldolgozási szintre lépjenek? Tehát, hogyha egy konkrét anyagot hoznak létre, mondjuk bányászat révén, és ezt eljuttatják az Európai Unióba, és ez nagyon fontos input az európai ipar számára egy feldolgozási elem, gondolok itt külön az energia területére, illetve a kommunikáció területére. Mit akarnak önök képviselő urak és hölgyek? Valóban azt akarják, hogy ez az ország alacsony munka, alacsony áru munkaerőt hozza létre, és ezzel az egész üzletágat Európából oda áttelepítsük. Azt hiszem, hogy ez egy őszinte kérdés, egy fair kérdés, erre meg kell tudni adni a választ. Nem kényelmes, nem kellemes ez a kérdés, mégis olyan kérdésről van szó, amelyet szembe kell nézni. Hiszen egy sikeres fejlesztési program ahhoz vezet, hogy az, az ágazat áttelepül oda, ahonnan a nyersanyag származik, és ez a valóság, ezzel szembe kell nézni. Hosszú távon, hogyha például megnézzük a mikrochip ipart, ennek a központja az Egyesült Államokban volt, illetve Európában, aztán Ázsiába költözött. A tudás átkerült Ázsiába, és így az egész ágazat áttelepült oda, ez olcsóbb lett, hatékonyabb lett, és kivonult tehát ez az ágazat az Egyesült Államokból, illetve Európából, és ez nagy mértékben hozzájárult az ázsiai gazdasági növekedéshez. Húsz évvel később kezd visszaszivárogni különböző formában ugyanez az ágazat Európába, illetve az Egyesült Államokba. Tehát először is föl kell ismerni azt, hogy mit akarunk pontosan, illetve hogy a siker mivel jár, milyen következményekkel jár, különösen ezen az adott területen. Aztán, hogy az Aid for Trade eh, eszközt ismerem-e, és hogy jó-e ez, hát igen, igen, igen. A kondicionitás különböző foka Gondolok itt arra, hogy nagyobb támogatást nyújtunk kereskedelmi megállapodásokért cserébe. Nos, bizonyos esetekben azt látjuk, hogy ez működik, bizonyos esetekben pedig nem. És utolsóként válaszolnék majd a panamai dokumentumok kérdéskörére. Er, ugye ez nagymértékben kapcsolódik a kormánybevételek témájához. Megemlítették, hogy Kína példa lehet. Valóban, nagyon sok példát levonhatunk Kínából, de akár Indiából is. A gondot pedig azt jelenti, hogy ezek óriási gazdaságok, gazdasági erők. Igen, fejlődő gazdaságokról beszélünk, azonban óriási erőforrásokkal rendelkeznek, illetve humán erőforrással is. Ez pedig azt jelenti, hogy tőke erősek is lehetnek, illetve a humán erőforrás területén is óriási lépésekre képesek, hogyha jól megszervezik a munkátok, munkájukat. Ez nem ugyanaz a helyzet egy kisebb, egyenlítői ország esetében. De hát igenis oda kell figyelni a méretre, a nagyságra, mert ez nagyon is megváltoztatja a képet, megváltoztatja azt, hogy az ilyen folyamatok mennyiben lesznek sikeresek. Valóban, Kína példát statuál, több évtizedre visszamenőleg. India esetében és ugyanezt látjuk, voltak fejlemények, azonban elérték a plafont, és nem tudták ezt áttörni, anélkül, hogy meg ne nyitották volna kapuikat a külvilág felé. Ami pedig a technikai együttműködést illeti, illetve hogy ez mennyiben járul hozzá a versenyhez, a versenyhelyzethez, és hogy ez az egész mit jelent. Nos, azt hiszem, hogy széleskörű bizonyítékok vannak az elmúlt évek projektjeiben, ahol KKV hálózatokat hoztak létre, mondjuk a textiliparban, illetve más ilyen területeken, Jamaikában és máshol. Nagyon is pozitív eredményeket mutathatunk föl. létrejöttek intézmények, amelyek segítettek abban, hogy az exportmart partnereket föltárják, illetve az alvállalkozói szerződéseket lebonyolítsák. Ez például jellemző volt Olaszországra, és fejlő, Olaszország és a fejlődő országok kapcsolatára mondjuk a bőriparban. Aztán, ami a hedging rendszereket, a fedezeti rendszereket, illetve jövőbeli piacokat. Nos, igen, ezen a területen már nehezebb az előrelépés, de ez egy olyan konkrét terület, ahol az Európai Unió nagymértékben segítheti a fejlődést. És végül a panamai dokumentumok. jól mutatják ezek a dokumentumok, hogy milyen mennyiségű, milyen mértékű titkos források, titkos pénzek vannak a világban. Tehát jól látjuk, hogy mi a helyzet. Sokszor ugye ellopták ezeket a forrásokat, néha exportadóból, vagy más forrásokból. Ez probléma. Tehát nem arról van szó, hogy, hogy valahol szépen megkeresett pénzeket, pénzekről gondolkodjunk, hanem bizony ilyen eltett, elkent, elcsent pénzekről, valamilyen mondjuk segítségnyújtási, támogatási eszközből, vagy fegyverkereskedelemből, vagy, vagy valamilyen más területről, hogyha ezeket egy kicsit nagyító alá vesszük, akkor azt látjuk, hogy valószínűleg óriási korrupciónak lennénk tanúi világszerte. Très bien. Merci. Remek, köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezeket a válaszokat, köszönjük a tájékoztatás és köszönöm a kollégáknak is, akik részt vettek ezen a részén a mai, a mai ülésnek. Térjünk talán rá a következő napi rendi pontra. Az Európai Unió és tagállamai, illetve az APCDA között megkötött partnerségi együtt partnerségi megállapodások ez a témánk. Pedro Silva Pereira jelentéstevőnk. Erről a kérde- ennek a kérdésnek a felelőse a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság, mi véleményt írunk. Botswana, Lesotho, Mozambik, Namíbia, Dél-Afrika, és Swaziland azok a partnerek, akikkel az Európai Uniónak meg kell kötni ezt a megállapodást. Múlt múlt pénteken Botswanában aláírtak ezen tagállamok között, vagy ezen államok között, ezen felsorolt országok között egy partnerségi megállapodást. A jelentéstevőnk Pedro Silva Pereira, illetve a vélemény előadója, ő meg is adom neki a szót, parancsolja. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a szót. Elnök úr, ön is elmondta, hogy ez az utolsó fázis már a véleménnyel kapcsolatban, tehát most zárjuk le ez a vélemény az utolsó momentum, hogy megtörténjen ez a megállapodás, ez a partnerségi kapcsolat közöttünk és az e, ez a CDC államok között. Botswana, Lesotho, Mozambik, Namíbia, Dél-Afrika és Sváziföld tartozik ide, hogy ezt Ponga úr is elmondotta. Május 23-án volt már egy első eszmecser ebben a témában. A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság pedig a, véle, a jelentést készíti el. Ahogy említette, június 10-én, tehát néhány héttel ezelőtt írták alá a megállapodást, de, a, de 2014. júliusában már több, több mint két évvel ezelőtt lezárultak a tárgyalások. A két év hosszú idő. Az Európai Bizottság október 1 szabta meg, mint határidő. A ratifikációt addig kell végrehajtani. Ez megmaradt, ez a dátum. És hogyha ezt nem tudjuk betartani, akkor az európai piachoz ezek az országok nem férnének hozzá a jövőben. A WTO szabályok értelmében. Kizárólag az áru kereskedelemmel foglalkozik egyébként ez a megállapodás. Ez egy, két, ez egy olyan megállapodás, amely reciprok, tehát megfelel a WTO szabályoknak, illetve fokozatos és aszimmetrikus is ez a megállapodás. Az akácsi országok hozzáférhetnek az Európai Uniós piachoz, akkor is, hogyha a régi preferenciális rendszerhez rendszerűen nem volt hozzáférésük nyilvánvalóan a WTO szabályok értelmében férhetnek hozzá az európai piachoz. A parlamentnek hozzá kell járulnia ehhez a megállapodáshoz, avagy dönthetünk úgy is, hogy nem járulunk hozzá. Egyébként múlt héten írták alá a megállapodást mint Windhoekban. Az EU AKC csúcson történt ez. Az afrikai országok megörösítették politikai elkötelezettségüket. És szeretnék, hogy a ratifikáció lezártával mi hamarabb életbe lépjem ez a megállapodás, ez remélhetőleg rövid időn belül megtörténik. Amikor ezeket a kérdéseket először beszéltük meg, akkor én azt mondtam, hogy miután ez egy aszimmetrikus megállapodás, az afrikai országok meg tudnák védeni az európai versenytől a az érzékeny ágazataikat. Öt fontos védintézkedésről beszéltem akkor, például automatikus mezőgazdasági védelem, hogy a mezőgazdasági piacot megvédhessék, aztán élelmiszerbiztonság, és ipari védelem. Szeretném elmondani azt is, hogy a megállapodás értelmében az export támogatás megszűnne a mezőgazdasági termékekre. Ezt, ezt a CD országok kérték, ez egy elég rugalmas szabály volt, de bizonyos szabályok értelmében azért mégis lehetővé tennék ezek a szabályok, vagy bizonyos, ezek a ö, bizonyos feltételek teljesülésekor, ez mégis lehetővé tennék ezek a szabályok az export adókivetését. Beszéltünk még a kereskedelemről, illetve a fenntartható fejlődésről, illetve a keres, illetve a környezetvédelmi és munkajogi kérdések esetében beszéltünk a védelemről, illetve beszéltünk a fejlesztési együttműködésről is. Két dolgot szeretnék még kihangsúlyozni lezárásként. Rendkívül fontos az, hogy megfelelően figyelemmel tudjuk majd kísérni a megállapodás végrehajtását. ebben a folyamatban fontosnak tartom, hogy részt vehessen a civil társadalom egy részről, más részről pedig megfelelő forrásokat kell szánni ennek a folyamatnak, hogy az afrikai országok, akik ugye partnereink a megállapodásban, megfelelően tudják végrehajtani ezt a megállapodást, és egy ilyen gazdasági átállás költségeit is tudják állni. Sajnálatosnak tartom, hogy nincs egy autonóm, nincs egy külön emberi jogi záradék ebben a megállapodásban. Kotonúban ugye ez megvolt. Fontosnak tartom azt, hogy az, ahogy azt a keretrendszert megtartsuk, amely mindig is utal az emberi jogokra. A kotonui egyezmény lejárta után is, ugye ez 2020 után jelenti. Még egy utolsó gondolat, elnök úr. Fontosnak tartom, hogy a bizottság folytonosan tájékoztassa a szakbizottságunkat arról, hogy véleményük szerint a megállapodás a megállapodásra vonatkozó hatástanulmány mikor elérhető, illetve egy nemzetközi élelmiszer, a Nemzetközi Élelmiszer Intézetnek is van egy tanulmánya, mely szerint pozitív lesz a hatása, érdekelne egyébként, hogy a bizottság erről mit gondol, de a lényeg az, elnök úr, és ez már, ezzel már tényleg lezárom, a, lény, a lényeg tehát a ratifikációs időszak. Az Ákácsi országok mikor fogják ezt ratifikálni? Június 10-én történt az aláírás. Október 1-én lezárni a ratifikációt, erre tehát három hónapunk van mindösszesen. Ez egyáltalán nem hosszú idő. Tudom, hogy már egy ideje foglalkozunk ezzel a megállapodással, de azt gondolom, hogy ezt a folyamatot most azonnal el kell kezdenünk, hogyha október 1 le akarjuk zárni. Tehát azt kell elérni, hogy a demokratikus folyamatot ne az időnyomása határozza meg. Kérdésem a bizottsághoz. Egészen bizonyos az, hogy az október 1 -e a végleges határidő, ezt nem lehetne megváltoztatni? A WTO azt szeretné, hogy észszerű legyen a ratifikációs időszak, szerintem a három hónap egyáltalán nem számít, nem számít észszerűnek. Tehát, elnök úr, szerintem a szakbizottság tagjának joga van ahhoz, hogy kifejezzék véleményüket. A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság szerintem azt kéne, hogy javasolja a plenáris ülésnek, hogy változtassuk meg ezt a határidőt, bár nagyon fontos az, hogy az emberi jogi záradék megvalósul-e, illetve, mint említettem, tehát a ratifikációs időszak a kérdés, illetve van egy pozitív ajánlásuk. Elnök, köszönöm szépen. Az árnyék jelentéstevő következnek. Ki lesz az első? Holbrook asszony. C'est laquelle C'est celui-là. Ah d'accord. Donc c'est lui avant D'accord. Pardon, excusez-moi. Euh, madame, euh... euh Elnézést. Zahradil kolléga következő. Oui. Oui. Hop, pardon, Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, je, je... Bocsánat. Csak Ádámnak fogom önt hívni. Ön következik. Dziękuję, panie przewodniczący. Cóż, e, jeżeli chodzi o sprawozdanie, e, e, należy... Ami ezt a jelentést illeti, először is köszönetet kell mondanom a munkáért. Nagyon jó munkát végeztek. Hiszen, ha megnézzük az Európai Unió és a tagállamai valamint a kelet-afrikai országok közötti együttműködést, és azt, hogy mi az, ami a legrelevánsabb a jövőre nézve, akkor világosan láthatjuk azt, hogy a megállapodás a Kereskedelmi Szakbizottságnak és a tanácsnak is nyugodtan ajánlható. Én a DEVE és a TRÉD szakbizottság tagja is vagyok, és ilyen minőségemben mondom ezt. Az olyan célkitűzések mind fejlesztés, az országok a regionális integrálása, és a világ gazdasági rendbe történő befogá, bevonása a célkitűzések. Támogatnunk kell. Az Európai Unió támogatja ezeket a szegényebb országokat. A globális fejlesztés, valamint a humanitárius segély elveit alkalmazzuk ezen országok esetében. Meg vagyok győződve arról, hogy a megállapodás kölcsönös előnyöket hoz majd mindkét fél számára, az Európai Unió számára is. Meg vagyok győződve arról, hogy Európában a legtöbb ember megérti azt, hogy a világ két részre oszlik, gazdagokra és szegényekre, de ez, ez az értelmezés problémás. Megvannak a maga veszélyei. Így tegyünk meg minden tőlünk telhetőt, hogy globalizáljuk a jólétet. Ez lehetne a vezérfonal a gondolkodásunkban. A kevésbé pozitív aspektusokat is figyelme kell venni, egyelőre a ha megnézzük a dél-afrikai közösségek testületét, az nem csak gazdaságról és kereskedelemről szól, hanem jogok betartásáról, emberi jogok betartásáról, ezek egyetemleges jellegéről. És sajnálatosnak tartom azt, hogy ezt nem említi meg a jelentés, de a kotonói megállapodásban talán megmaradhatnak ezek az elvek 2020 után is, azt követően, hogy lejárt ez az egyezmény végezetül. Még mondanék valamit, amit, ami nem hangzott el. Mm, nem csak az a fontos, hogy gyorsan végrehajtsuk a megállapodást, hanem az is, hogy ez gyorsan meghozza a kívánt eredményeket, pozitív eredményeket. Gondoskodnunk kell arról, vagy meg kell győződnünk arról, hogy tényleg előnyös volt, mint ahogy azt szerettük volna. Köszönöm. Merci, cher collègue. Je donne la parole à notre collègue Deva. Köszönöm szépen, megadom a szót Deva eh, kollégának. Köszönöm. Tisztelt kollégák, kérem, ne értsék félre a következő mondandómat. Éveken keresztül az LKC országokkal partnerségben álltunk, a afrikai kollégákkal, államokkal, és az elmúlt 10-15 évben figyeltem, hogy az EDF-en keresztül mennyi támogatást nyújtottunk számukra. Valami azonban aggaszt. Azon országok, amelyek nem rendelkeznek szoros kereskedelmi kapcsolatokkal az Európai Unióval, azaz az ACR országok, Vietnám, Kambodzsa és így tovább. Most ugye szabadkereskedelmi megállapodásokat kötöttek velünk, de ezek az országok nagy mértékben növekedtek, fejlődtek, és a szegénységből kilépve közepes bevételi országok kinőtték ki magukat. Kína a szélsőséges mély szegénységből a legnagyobb acél exportőrré lépett elő az elmúlt 10-15 esztendőben, amely időszakra reflektálok. Tehát azon országok, amelyek nem élvezték Európa ölelését, nagy mértékben növekedtek, még azok az országok, amelyek partnerségben álltak velünk, nem léptek ugyanerre az útra. A fejlődés területén nincsenek olyan eredmények, a szegénység még mindig problémát jelent, mi pedig folyamatosan mondjuk nekik, hogy mit tegyenek. Az egyik ilyen a gazdasági partnerségi megállapodás volt. Tehát minden egyes területen úgy kell eljárniuk, mint ahogy mi eljárunk itt az Európai Unióban, gondolok itt a Vámunióra, a, a szabadkereskedelemi megállapodásra az EPN tagállamain belül, és ugye felmerült az emberek szabad mozgása is az EPA régión belül. Még eddig nem jutottunk el, de még eljöhet ez a pillanat. A probléma pedig a következő. Ezen országok miniszterelnökei, elnökei panaszkodtak magánbeszélgetések kerületén, keretében, hogy amikor azt követeltük tőlük, hogy megkössék ezeket a szabadkereskedelmi megállapodásokat, akkor a bevételi forrásaik nagymértékben csökkentek a vám források eltűnése miatt. És ez egy óriási hiány a költségvetésükben. Mi pedig nem akarjuk ezt befoltozni, ezt a lyukat, azt mondjuk, hogy ne aggódjanak, mert majd növekszik a gazdaságok, de hát időről időre végig kellett mennem ezen a beszélgetésen. Fölmerült a kérdés, hogy hogyan fizetjük majd ki a köztisztviselőket, hogyha nincsenek vámbevételek. Nos, nem tudom, hogy Verera úr fog-e válaszolni a kérdésemre, vagy a bizottság. Mégis fontosnak tartom ezt a kérdést. Merci, cher collègue. Je donne la... Tisztelt kollégák, köszönöm szépen. Maria Busch kollégának adom meg a szót. Yeah, herzlichen Dank. Igen, köszönöm szépen. Köszönjük az anyagot. Nagyon örülök annak, hogy figyelembe vették a különböző bírálati szempontokat, például a liberalizációs kötelezettséget emelik itt ki, az adóbevételek kiesését, valamint a civil társadalmat, melyet nem vontak be eléggé, a, a parlamentet sem a az emberjogi záradékot. Nagyon örülök ezeknek a szempontoknak. Ezen partnerségi megállapodásokkal kapcsolatban a bizottság azt mondta, hogy a gazdasági partnerségeket aláaknázzák, ezt nem szabad alulbecsülnünk. Egyébként zajlik a tárgyalás egy kontinentális szabas, szabadkereskedelmi övezet kialakításával kapcsolatban, és az ensz belül elhangzott, hogy még az Európai Partnerségi Megállapodás létrehozása előtt kívánják ezeket az övezeteket létrehozni. Ez negatív kiha, kihatással lenne, meg kell próbálni ezeket a negatív kihatásokat elkerülni. A kereskedelem kölcsönös liberalizációja tényleges gazdasági növekedést biztosítana az említett országokban. Nem szabad tovább elfelejteni, hogy a dél-afrikai közösség, közösségeken belül eltérőek az országok. Dél-Afrika a régió többi országához képest gazdaságilag nagyon erős, domináns pozíciót foglal el, és attól tartok, hogy ez a gazdasági domináció negatív kihatással lehet a piacok liberalizációja esetében. Szeretnék itt megismételni egy mondatot, amely nagyon jól illik az előző prezentációhoz. Az export adó kieséséről van itt szó. Az AKC egy AKC tag múlt héten azt mondta, hogy ügyeljünk arra, hogy ne csak folyamatosan ö, fejlődjünk, mert akkor örökké fejlődő országok maradunk. Kérdés az, hogy mit szeretnénk ténylegesen. Ha ezek az országok már nem lesznek nyersanyag exportőrök, ők maguk is termékeket állíthatnak elő, olyan termékeket, amilyeneket mi is előállítunk itt magunknál. Fel kell tennünk azt a kérdést, hogy a gazdasági partnerségi megállapodással mit szeretnénk elérni. A nyersanyag beszállítók helyzetét szeretnénk javítani, vagy ténylegesen elérni azt, hogy az adott országban is termeljenek. Ez a kérdés fogalmazódott meg bennem a Schubert professzor prezentációja alatt, és erre a kérdésre választ még nem kaptam. Köszönöm szépen. Köszönöm, kedves kolléga. Most a bizottság következik. Fandra Galina asszony. Good afternoon and many thanks for inviting us. Jó napot kívánok! Elnök úr, Hans Tálból, a DigiDevco-tól eljött velem. Ő az a kollégám, aki a az SADC megállapodáson dolgozott velünk. Örülök annak, hogy tetszett önöknek az anyag. Nagyon objektívek voltak, a megállapodás tényleges részleteit írták le, és nagy öröm volt számunkra is olvasni ezt. Érdekes magát a vitát is látni. hiszen hallottuk az önök ellenvetéseit akkor, amikor bilaterális módon találkoztunk önökkel. Először a kérdésekre térnék ki. Szépen sorjában. Ha valamit kifelejtek, akkor térjünk majd rá vissza. Ami a végrehajtás elmulasztásának a záradékát illeti, ez az emberi jogokra vonatkozik. Ott van a kotonói ö, egyezmény, ebben vannak rendelkezések és szankciók, más FTA-kban ilyenek nincsenek. Ne feledjék, hogy az, amit az EPÁ kapcsán tettünk, az a lehető legmagasabb színvonalú. A kotonói egyezmény lejárását követően elmondtam, hogy a megállapodások ban szereplő elvek továbbra is érvényesek maradnak. Európa az emberi jogokat továbbra is előtérbe helyezni, még akkor is, ha a kotonói egyezmény már nem hatályos. A másik kérdés, ami felmerült, az időzítés kérdése. Határidő rövid, hosszú. Szeretném, eloszlatni az agályokat. Három olyan országunk van a régióban, mely nem csak elhatározott, hanem szeretne a lehető leggyorsabban ratifikálni is. Ők már a saját parlamentjükhöz fordultak, még mielőtt aláírtunk volna. A parlamentek készen állnak a megállapodás ratifikálására, úgyhogy én semmilyen problémát nem látok hasznos volt, hogy a jogi vizsgálatra ennyi időt szántunk. A két év nem a mi választásunk volt, nem Európa választása volt, hanem a partnereké. Er, ehhez volt egy kis időre szükségünk, de elfogadhatónak tartom, és szeretném önöket is megnyugtatni, mert ez nem jelent meg problémát a ratifikáció szempontjából. A bevételkel kapcsolatban kérdezték, hogy mennyi. Hát az importadó esetében még 0,6%-ról sem beszélhetünk, 0,59%, tehát ez a csökkenés, még, ne, még nem is egy, tehát az 1%-ot sem éri el. Az értékelési tanulmányt a honlapra kitesszük, ezt kérte tőlünk is az előadó. A beszélgetéseink magunk berkeimben lezajlottak, és most már közzé fogjuk tenni a tanulmányt. Az adóügyi kiesések szempontjából sem lesz probléma, mert maga a régió... Valamilyen gond van? kérdezi a beszélő. Nem. Elkezdtem nem érteni önt. egy százalékról beszélt. De a ö, kormánybevételnek mekkora az aránya? Hát ez még kisebb lesz. Mert a kormánybevételen belül, ha azt megnézzük, hogy 0,59%-kal csökken csak az importadó, akkor az nem sok, mert itt Európa nem egy nagy, Afrika nem egy nagy részéről van szó. Olyan országokról van szó, ahol a különböző adók nem voltak akkorák, hogy azzal próbálták volna a gazdaságot növelni. Az összes partnerségi megállapodásunk esetében van egy ilyen rendelkezés. A jövedelem egy részét a tagok között újra elosztják. A döntés az, hogy hogyan fogják újra elosztani, a pénzt. De én úgy gondolom, hogy hát Leszoto a leggyengébb ország, és egyébként megfelelően el fogják osztani. Ezek voltak a kérdések. Ja, és még valami civil társadalom. Ez a legfontosabb rész azért hangzott el, mert azt mondták, hogy lehet, hogy nem lesznek struktúráink, de ez nem így van, mert a megállapodás negyedik cikke azt mondja, hogy konzultatív struktúráink lesznek az adott ország részvételi folyamatán belül. Elhangzott, hogy ne erőltessük rájuk a modelljünket, a modellünket. Mi figyelmesen meghallgattuk őket a monitorozás miatt, nem csak ezen megállapodás, hanem egyéb megállapodások kapcsán is. Nem arról van szó, hogy csak kiixeljük az adott országokat, hogy támogattuk, utána ki is kell értékelni, milyen hatást hozott a segítség milyen elkötelezettek vagyunk amellett, hogy jó legyen a civil társadalmi részvétel. Ez persze gondolhatják nem egyszerű feladat, és nem csak pénzkérdés, hanem az is, hogy az igazi civil társadalommal vegyük fel a kapcsolatot. A monitorozásnak ezt kell majd figyelembe venni. Ezek voltak a kérdések, jó? És igen, ami Dél-Afrika gazdasági dominanciáját illeti. Ezek az országok döntöttek, hosszadalmas volt ez a folyamat. A felajánlások nem légből vett összegek, hanem tartalmazzák az összes olyan lényeges komponást, amelyre szükségük van aminek értéke van, és megpróbálunk mindent mele is védeni. Mert szeretnénk a tőzsdei árutól eltávolodva az exportjukra összpontosítani. Ez regionálisan is jó hatással van. Részben igaz az, hogy Dél-Afrika uralja a régiót, de ő számít húzóerőnek is ő a mozdony. Sok miniszter elmondta, hogy számukra mindegy az, hogy a részeket hol állítják össze. A lényeg az, hogy ők is a részt vegyenek az értéklánc teremtésben a régióban. Számukra a származási, az eredet szabályok voltak legfontosabbak a megállapodásban. A többit majd megbeszéljük. Származási szabályok, amelyek lehetővé teszik a kumulációt, nem csak a régió országain belül, hanem más EPA kedvezményezettekkel is. Ez újdonság. A GSP-k és FTA-k kapcsán is rendkívüli újdonság és ezt nagyon várják is, mert a tőzsdejáróktól szeretnének elmozdulni. Hey, that, um, uh, <laughs> that, uh, it was a nice interjection. I mean, it's... Szép uh, közbeszólás volt, és tetszik nekünk, hogy ennyire lelkesednek a megállapodás iránt. Nagyon hálás vagyok az előadó szavaiért, elmondta, az egyetértésről. Partnereink tényleg sikeresen szeretnék lezárni ezt a folyamatot. Kollégáinkkal pedig nagyon hálásak vagyunk a támogatásért, és azért, hogy a megállapodásra rá tudnak bolintani. Nem tudom, hogy a kollégám akar-e még valamit mondani a támogatásról, Mindenesetre vettük alapot, hogy megfelelő támogatásra van szükség, nem csak a ezen szóban forgó megállapodás kapcsán. Um, as you know, um, we have a plan in hand. Van valójában egy tervünk, szerint a magánszektort is szeretnénk bevonni az afrikai helyzetbe. 70 milliárd beruházás Európából, Afrikába, magánszektoron keresztül ez azt jelenti, hogy 4,5 milliárdot 60 milliárdra tornázunk fel. De mit csinálunk ezzel a pénzzel? Hogyha ugyanazt tennék az afrikaiak, mint az elmúlt 150 évben, hogy az nyersanyagokat átküldik Európába. annak mi az értelme, ha nyersanyagot itt Európában dolgozzák fel, és nem pedig ott, ahol ezt kibányásszák, vagy ahol ez keletkezik? Mi a célja annak, hogy partneri kapcsolatot építünk ki a magánszektorral? Mi a cél? Ott van egy csomó minden, amit exportál egy, egy ország, anélkül, hogy anélkül, hogy ezt feldolgoznánk. Az egyik elnök azt mondta nekem, hogy nézzük meg, mennyi marhahús hagyja az országot, amit csak egyszerűen kiküldünk, anélkül, hogy feldolgoznák a 70 milliárdot mire használjuk fel, hogy legyenek konzerv gyártóüzemek? Például? Tehát ez azt jelenti, hogy az afrikai gazdaságot úgy fogjuk fölturbozni, hogy hozzáadott értéket növelünk? Vagy ezt hogy, hogy képzelik? Hogy, mi az elképzelés? Possible from DG DevCo, obviously we don't have the DG DevCo-ból. Nos, a bizottság javaslatával kapcsolatban még nagyon-nagyon részletes információt nem tudunk elmondani. A összeg legnagyobb része a magánszektorból pontosan ilyen típusú tevékenységeket fog finanszírozni, mint amit ön említett. De nagyon fontos az is, hogy a nagy infrastruktúra, illetve a regionális összekapcsolódást tudjuk támogatni, de egy kicsit még kérem, hogy várjanak, amíg megjelenik a bizottság részletes nyilatkozata. De mind, emögött, emögött a filozófia az, hogy próbáljuk meg mobilizálni a magánszektort Európában, hogy a fejlesztési kérdésekben megpróbáljuk minőségi ugrást elérni. De természetesen először meg kell nekünk is ismerkednünk a javaslata. Ha megengedi ezt, folytatnám. Én valójában az országokhoz kötődöm, nem ezekhez a számokhoz. Az EPA megvalósítási stratégiát már elkezdtük. Például Bocván esetében egy hatalmas potenciáról beszélhetünk a agroalimentáris iparban. különleges preferenciális rendszerben de például a marhahús esetében nyilván nem olyan egyszerű a feldolgozás. Nos, a, ezek az országok pontosan tudják, hogy nem áru exportot szeretnénk, említette például a konzerv húst, illetve a konzerv gyümölcsöt. Nem tudom, hogy ez mennyire aggasztó, vagy nem tudom, hogy ennek örül-e valaki, vagy sem, de mi pontosan azt szeretnénk, hogyha ide konzervben érkezne a hús, vagy a gyümölcs, tehát ott dolgoznák fel ezt, van hozzájuk, van hozzá cukor, ezt meg tudják ott oldani, ott tudják a konzerveket elkészíteni. Egy bizonyos típusú termelést szeretnénk. Az imént utalás történt arra, hogy ki milyen típusú fejlődést szeretne, hogy Ázsia mit szeretett volna, mit értek el, vagy Afrika mi történt, és aztán valahogy hogyan foszlott ez szét. Én nagyon őszinte szeretnék lenni. Ahogy Vespázianus mondott, mondta, hogyha jönnek a kínaiak, és szeretnének befektetni, hát akkor fektessenek be. Mindenkit üdvözlünk, üdvözöljük az európai magánszektort is. Jó lenne, hogyha kihasználnánk azokat, vagy felhasználnánk ezeknek az országoknak az adottságait, például a munkaerő nagy lelkűségét, vagy a kiváló nyersanyagok elérhetőségét, amit aztán ott fel is lehet dolgozni. Ha gondoljuk, akkor a részletes párbeszédet folytathassuk, mert vannak nemzeti, tehát országokra lebontott végrehajtási stratégiánk. Köszönöm. Köszönöm szépen az előadónak fogom megadni a szót, kérem zárja le ezt a vitát. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönet a kollégák észrevételeiért. Megköszönöm az Európai Bizottság válaszait. Nagyon fontos az, e- azt látni számunkra, hogy az Európai Parlament figyelemmel kíséri majd a folyamat alakulását. De az is nagyon fontos, hogy segítsünk a szóban forgó országok gazdasági átalakításában. Az emberi jogok témája is fölmerült az imént. Ez is megerősít minket abban, hogy nincs semmiféle jogi problémánk, akkor is, akkor sincs gond, hogyha a kotonói megállapodás hatáját veszi, tehát lejár, és utána nem lesz alternatíva. Visszatérnék néhány olyan témára, amely az imént előbukant, de a kolléga számos dolgot megemlített. Nos, én nem értek ezzel egyet, hogy azok az országok, ahol van kereskedelmi kapcsolat Európával, azok jobban teljesítenek fejlesztési kérdésekben, mások pedig rosszabbul, mások pedig rosszabbul. Nem. Szerintem ez nem igaz. Szegénység csökkentésben sem. A kínai fejlődésre utaltak. A WTO csatlakozás után Kína fejlődése nagyon meglódult és ők ugye integrálódtak is a világgazdasághoz. Ezek az epák, kedves kollégák, valójában nem választás tárgyát képezik, ezek megállapodások, és nyilván a háttérben vannak politikai döntések, de a WTO szabályokat kell alkalmazni. Hogyha van egy igazi politikai akarat az AKC országok részéről, hogy megszülessenek ezek a megállapodások, vagy pedig gyorsan, mert különben gondok lesznek a WTO szabályok betartásával, főleg számukra jelent ez majd gondod. A régi szabályokat azért nem lehet alkalmazni, mert a legkevésbé fejlett országok státusza már nincs meg. Nos, az igazi kérdés nem az, hogy itt liberalizációról van szó, vagy szabadkereskedelmről. Ezek a megállapodások aszimmetrikusak, tehát nem liberalizációról van szó. Kérdés, hogy az átmeneti időszak elég hosszú-e? Ehhez nyilván figyelembe kell venni az adott országok helyzetét. Most pontosan ezért kell figyelembe kísérni a folyamatot, és ezért vannak védzáradékok. Elnök úr, még egy gondolat. Én értem azt, hogy a jogászkodás sok időt vitt el, mert mindenki nagyon óvatos akart lenni, de most ennek a folyamatnak egy új fázisát kezdtük el, amely, amely a parlamenthez kapcsolódik. A parlamenteknek kell ratifikálni ezeket a megállapotásokat. És hogyha szeretnénk, hogy demokratikus eljárások kísérjék ezt a folyamatot az afrikai országokban, is, akkor tartsuk be a határidőket. Szerintem jót tenne az afrikai országokban a demokratikus folyamatnak az, hogyha most lenne a ratifikáció. Szerintem mindegyik fél profitál ebből a megállapodásból. Éppen ezért ajánlom azt, hogy fogadjuk azt elért vagyunk, adjuk bele egyezésünket. Egy portugál mondattal zárnám. Miért portugálul mondom? Nos, nagy öröm számomra, hogy Mozambik is ott van, a szóban forgó országok között, velük is megállapodást kötünk, illetve Angola is részt vett a tárgyalásokban. Remélem, hogy a jövőben Angola is majd részét képezi a megállapodó feleknek. Köszönöm, kedves kolléga! Nézzük az ütemterved. Június 22 délig lehet módosítókat benyújtani. Csak azokat, az, azokat tudjuk elfogadni, azokat a ö, azokat a, jelentés, azokat a módosítókat, amelyeket a jelentéstevő is jóvá hagy. Mi július 12-én fogunk itt a devében szavazni, hogyha megkaptuk a hivatalos levelet a tanácstól. 9-es napi rendi pont következik. Kelet-Afrika és az Európai Unió és tagállami közötti gazdasági partnerségi megállapodás témája. Az, a kelet-afrikai köztársaságról van szó, tehát Burundi, Kenya, Ruanda, Tanzánia és Uganda a szóban forgó partnerországok árukereskedelemről és fejlesztési együttműködésről született meg egy megállapodás 2014. októberében előadónk nem más, mint Krisztián Preda. Meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Először is azzal kezdeném, hogy tájékoztatom önöket a legfrissebb fejleményekről. A tanács ma reggel elfogadta a gazdasági partnerségi megállapodás a kelet-afrikai közösségen. 2014. októberében zárultak le a tárgyalások. Euh, euh, És egy 12 évnyi tárgyalási folyamatot követően végre ez lezárult. Így Végére jártunk ennek a hosszú és bonyodalmas folyamatnak, és természetesen várjuk a valós aláírást, tehát magát az aláírási aktust. A parlament jóváhagyását kell, hogy adja, illetve véleményt kell formálnunk az INTA bizottság véleménytermezetéről. Ezek után elmondanám, hogy négy országról van szó, Burundi, Uganda, Tanzánia, illetve Kenya, ami egy kicsit délebbre fekszik, ami a kevésbé fejlett országokat illeti, el kell mondanunk, hogy már így is hozzáférhetek az európai piachoz a fegyverkereskedelem területén, és ami Kenyát illeti, október 1-ig a piachoz való hozzáférési rendelet hatája alá esik. 2016. október, októberétől kezdve nem részese ennek a preferencia rendszernek. A gazdasági partnerségi megállapodás keretében a keret-afrikai közösség öt országa egy egységes rendszerbe lép be, és kereskedelmi kapcsolatokra lép Európával. Ha megengedik, akkor egy-két szót szólnék erről a kelet-afrikai közösségről, hiszen az afrikai kontinens különleges példája ez az öt ország. Nem csak regionális gazdasági együttműködésről tettek tanúbizonyságot, hiszen itt Vámuniót hoztak létre 2005 óta, és 2010-ben ezt követte egy közös piac, illetve egy egységes pénz, nem? Amelyet 2016-os jegyzőkönyv, 2013-as jegyzőkönyv vezetett be. Ezzel egy, a mostani lépéssel egy politikai unió felé halad ez az öt ország 2013 óta, haladnak ebbe az irányba, ha még nem is hozták tető alá a megállapodásukat, mégis azt mondhatjuk, hogy, hogy nagyon fontos mérföldköveket sikerült lefektetni a lehetséges föderáció felé. A kelet-afrikai közösség erőfeszítéseket tesz, az afrikai kontinens ambiciózusabb kereskedelme felé, tehát három oldalú szabadkereskedelmi megállapodások felé halad. Itt megemlíteném Dél-Szudánt, 2015. április 15-e óta létezik ez a megállapodás, és Szomália is csatlakozni kíván hozzá. Parlamentünk több ízben hangsúlyozta, hogy támogatja a gazdasági partnerségi megállapodást, a partnerségi országok szükségletei kell, hogy irányítsanak bennünket, a gazdasági diversifikáció felé kell haladni, illetve a regionális integráció felé, valamint a szegénység csökkentése és nagyon fontos célunk, tehát ezek a célkitűzéseink, az ambícióink, ahogy ezt több alkalomban is, e, alkalommal is elmondtam. Nagyon sok port vitát kavartak ezek a témák, ugye a diversifikáció, a szegénység csökkentése, és így tovább, tehát ez egy óriási politikai célkitűzés. Tehát, ahogy elmondtam, tárgyalásokat folytattunk eddig is, és folytatódni is fognak ezek szerintem, ugye, ahogy ezt a mai nap is jól mutatja. Meg kell említenünk azt is, hogy a partnerségi gazdasági megállapodásokat ezen kritériumok alapján kell értékelnünk. Hangsúlyozni kell azonban azt, hogy vizsgálnunk kell az előnyeit, illetve a hibáit ennek a rendszernek, ennek a megállapodásnak, és meg kell próbálni elkerülni azt, hogy egy olyan vitába bonyolódjunk, ami semmire nem vezet. Tudom, hogy nagy a kísértés, hogy ebbe az irányba haladjunk a szabadkereskedelmi megállapodások felé, ahelyett, hogy mindegyik megállapodást megfelelően értékelnénk saját érdemei alapján. nem szeretnék ezen összetett megállapodás részleteibe bocsátkozni. Egyébként továbbra is eszmecserét folytatunk ebben a témában, azonban a legfontosabb kérdésekre kitérnék. Először is egy olyan megállapodásról van szó, amely csak amely csak a termékekre vonatkozik, tehát nem vonatkozik például a beruházásokra, hanem csak és kizárólag a termékekre. Ezen kívül aszimmetrikus rendszert hoz létre ez a megállapodás. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unió 100%-ban megnyitja piacát, míg a közel-keleti országoknak a következő 17 évben kell ezt tető aláhozniuk. és 82,6%-ban kell ilyen kereskedelmet folytatni a két blokk között. 65%-ban már megnyitottuk ezt a szabad kereskedelmet, a legérzékenyebb termékek esetében pedig csak 17,4%-ban. Gondolok itt a mezőgazdasági termékekre, az alkoholra, a vegyi anyagokra, a papírra, a textilre, a ruhákra, a cipőkre, a kerámiára, az üveg termékekre, a metál termékekre, és így tovább. Hosszú az átmeneti időszak vannak védzáradékok, például az élelmiszerbiztonság területén, és ezek, ezeket pozitívan értékelhetjük. Aztán egy új átmeneti exportadó kérdése, illetve ennek a lehetősége nagyon jól mutatja a rendszer rugalmasságot, rugalmasságát. Célunk az export tevékenység segítése, illetve a regionális integráció elmélyítése. 21 oldalban tárgyaljuk a gazdasági együttműködést ezen országokkal, illetve a fejlesztési lehetőségeket. Természetesen nem a méret a legfontosabb érv, hanem a lényeg a megvalósításban rejlik. Mindjárt rá is térek erre a témára. Tehát a pénzügyi forrásokra kell fektetni a hangsúlyt, leszögezhetjük, hogy a fejlesztésre nagy hangsúlyt fektetünk, és megpróbál megfelelni az alkalmazkodási kihívásoknak. Ugyanakkor hiányzik a fenntartható fejlődésre való utalás, az, a kotonói egyezmény megemlítése, ez is problémát jelent. És így a, a szolgáltatások illetve a fenntartható fejlődés kérdését a következő öt évben kívánjuk megvizsgálni. És ezt egy bizottság fogja nyomon követni, amely a gazdasági partnerségi megállapodás aláírása után kerül majd felállításra. Ez azt jelenti, hogy a jó kormányzást próbáljuk előmozdítani, és ez egy, egy bizonyos mértékben egy felülvizsgálati rendszer lenne. A kotonui megállapodásra való utalás fontos a négyes cikkelyben, illetve a Passarel klauzula a 136-osban. És ez természetesen jól mutatja, hogy folytatni kell a kotonói jegyzőkönyvet, illetve a jövőben en, en, ezeket a kérdéseket meg is kívánjuk erősíteni. Fölmerül, hogy milyen rendeleteket foganatosít ez a megállapodás, hogyan lehet például az emberi jogokat előmozdítani. Reméljük, hogy a bizottság erre majd kitér. És végül még két megjegyzésem lenne, amelyet fontosnak tartok. Az egyik a finanszírozás, illetve a megvalósítás, nyomon követése. Az Európai Unió biztosítja ezeket a finanszírozási lehetőségeket, de nem hozunk létre egy külön alapot ennek érdekében. Aztán a prioritásokat kívánjuk meghatározni egyértelmű formában, amely lehetővé teszi majd a nyomonkövetést. És nagyon fontos a finanszírozás, a pénzügyi háttér biztosítása. Egy konzultatív bizottságot fogunk létrehozni, amelyben a civil szervezetek véleményét is meghallgatjuk. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy megfelelő források álljanak rendelkezésre. Discussion provisoire parce qu'on a, comme je disais toujours, euh, on a aujourd'hui un premier échange, sans document et je suis tehát nincs konkrét anyaga a kezünkben, de továbbra is eszmecserét folytatunk ebben a témában. Ez azt jelenti, hogy előzetes következtetéseket lehet eh, levonni, reményeink szerint a közel-keleti afrikai közösség, a közel, eh, a keleti afrikai közösség előre lépését fogja segíteni ez a gazdasági megállapodás. Ez az együttműködésű forma katalizátorként működhet a régió fejlesztése szempontjából. Nos, ennyit szerettem volna elmondani röviden bevezetőképpen. Köszönöm szépen. Merci, cher collègue. Köszönöm szépen, Préda kolléga. Most az elég tevők következnek. Nagy Zerú lesz az első. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und auch... Äh, köszönöm szépen, elnök úr. Szívből köszönöm Krisztián Prédának is, hogy ilyen részletesen ismertette az, hogy a kelet-afrikai gazdasági térség megállapodásaival mi is a helyzet. Különleges a helyzet. Van egy kiteljesedett vám uniónk, és van egy eh, pénzunió is Afrika ezen részén. Ruanda, Tanzánia, Kenya, Uganda egyre inkább összefor a régióban. A bizottság véleményem szerint nagyon jól tett egy eh, javaslatot az országoknak 2033-ig 80%-kal kell nyitniuk a piacon, a megállapodás maga aszimmetrikus marad. Jó, hát 25 évünk van még. A mostanáig megkötött megállapodások is nyitottak voltak, azokban a megállapodásokban 65% szerepelt, tehát azért abban is elég nyitott volt a fejlesztés. Mi, mint ahogy azt Krisztián Préda is elmondta, azt bíráljuk, hogy az emberi jogok, a szociális és a környezeti standardek nincsenek megemlítve közvetlenül az EPA-ban. Tudom a bizottságtól, hogy csak közvetlenül utalnak, bocsánat, közvetetten utalnak kotonóra is, és a szándéknyilatkozatokra. Vannak itt fontos politikai pontok, emberi jogok, környezeti sztenderdek, ezeket minden megállapodásban látni szeretnénk. Éppen ezért kérdés az, hogy a kotonói egyezmény megszűnését követően mi történik? Ha az alapmegállapodásban szerepelnének ezek a kitételek, az sokkal jobb lenne. Az EPA végrehajtását felülvizsgálják, hogy a problémákat hamar ö, meg tudjuk szüntetni, fel tudjuk számolni az öt afrikai ország esetében. Pozitív az, hogy egy tanácsadó testület testületet hoznak majd létre, Consultative Committee. Számunkra lényeges a civil társadalmat jól bevonni ebbe a folyamatba, azért, hogy a civil társadalom végig kísérje ezt a folyamatot. Burundi különleges helyzetben van, így oda kell figyelnünk arra, hogy ne értékeljék felül az EPÁT. Egyébként még egy párbeszédet folytatunk Burundiban, és éppen ezért nagyon visszafogottan kell velük tárgyalnunk. Ezek voltak az alapvető megjegyzéseink. Krisztián Préda rendkívül részletes anyagába ezeket szeretnénk még bevenni. Köszönjük szépen a munkát. A kelet-afrikai gazdasági közösséggel kicsit másképp kellene letárgyalnunk ezt az anyagot. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr, más kollégáimhoz hasonlóan. Szeretnék én is a jó munkához gratulálni. gondom van azzal, amit itt mi most teszünk. Afrika, Afrikában nagy a korrupció, ezt tudjuk. Továbbá tudjuk azt is, hogy csak nem egy trilliónyi ö, kerül ki Afrikából, és jut európai bankokba. Mit teszünk? emberi jogokról tárgyalunk, hát az, az nagyszerű. De itt a korrupció. Gondoskodni kell arról, hogy ezek a, az illegális pénzek ide érkezzenek. Ezt a pénzáramlatot kellene ellenőrizni. Pereira úr, kollégánk, megemlítette, hogy a szobaforgó országoknak és az országok parlamentjeinek kell időt adni, hogy megvizsgálhassák ezeket a megállapodásokat, hogy az ottani parlamenti képviselők mm, behatóan tudjanak vizsgál, foglalkozni ezekkel a kérdésekkel. Azokban az országokban az országok parlamentjei azok, akik felelősségre vonhatják az ország vezetőit. Vajon ezt elérhetjük ott is, ugyanúgy, mint itt nyugaton? Ha sikerülhet ezt elérni, akkor jót teszünk azzal, hogy a pénz a saját országokban marad, és arra használjuk fel, hogy felszámoljuk a szegénységet. Hogy ne egy körforgás alakuljon ki, amiben egyre csak tesszük be a pénzt. Köszönöm szépen, kedves kolléga! Hajbuch kolléga következő. Herzlichen Dank, herzlich. Köszönöm szépen, köszönöm szépen Krisztián Prédának, hogy ilyen jó áttekintést adott arról, amit szeretne a jelentésében megfogalmazni. Figyelembe vette azokat a kritikus pontokat, melyeket az előbb a dél-afrikai közösségek kapcsán megemlítettünk, és amelyeket természetesen jóvá tudok hagyni említették azt, hogy részletesen meg kell nézni az egyes megállapodásokat, ez teljesen egyetértek. Kelet-Afrika esetében olyan a régióval van dolgunk, ahol a legkevésbé fejlett országok is szerepelnek. Igen, 25 év az hosszú átmeneti időnek számít de 80%-os piaci nyitás egy ilyen országnak nagyon sok lehet. Ha WTO szabályait vesszük alapul, akkor a legkevésbé fejlett országok a mezőgazdasági piacukon egyáltalán nem kell, hogy nyissanak. A tej és a hús piacunkra gondolva, ha azt nézzük, hogy itt a saját piacaink csak nem összeomlanak, és most arról beszélünk, hogy nyitni fognak. Egy, másfél évvel ezelőtt itt Brüsszelben a Tejágazati Szövetség egy rendezvényt szervezett meg, egy marketing professzor ott előadást tartott, és azt mondta, hogy ha tovább nő a tejtermelés, és ez növekedett, évről évre 6%-kal növekedett, tehát azt mondta, hogy ha ez növekedni fog, akkor nem fogjuk tudni, hogy mi lesz a tejjel. és Afrika lesz majd az, ahová kerülhet a tej. Ezt nem felejtem el, de tényleg Afrikára gondolunk, ha közben a saját piacunkra ekkora nyomás nehezedik, vagy majd a saját értékesítésünkre gondolunk. A partnerséget arra fogjuk felhasználni, hogy oda exportáljon? A problémákat ismerjük a múltból. Kenya és Burkina Faso részéről kapcsán is felmerültek ezek. Nem szeretném most is ugyanezeket a problémákat látni. Elhangzott, hogy elkötelezettjei vagyunk a megállapodásoknak. Hát ez rendben van, de nem mi tárgyaljuk le ezeket a megállapodásokat, ezért nem mondhatjuk azt sem, hogy ezt meg ezt a pontot szeretnénk még az anyagban látni. Sok bírálat hangzott el, de nem írjuk meg a megállapodást, és nem mi tárgyaljuk le. A végén nekünk csak rábólintanunk lehet, vagy pedig azt mondani, hogy nem jó. Nem tudjuk, hogy a végrehajtásban mi lesz majd. Még akkor is a figyelembe veszik a megállapodásban az említett kritikus pontokat diesen Abkommen sehr groß. Und Ezért vagyunk olyan szkeptikusak. Még egyszer elmondanám, hogy a regionális fejlesztés Afrikán belül erre kell először összpontosítanunk, mielőtt kölcsönösen nyitnánk a piacon. Merci. Köszönöm szépen. A bizottság következik, de kérem, hogy fogják rövidre, ha tudják. Köszönöm, elnök úr. Akkor térjünk rá a lényegre. Először is szeretnék köszönetet mondani Préda úrnak. Nagyon szépen körülírta ezt az egyezményt, és igen, várunk a veleményre. Az egységesség fontos dolog, az emberek el szokták felejteni, hogy az e- ezen a e- le, hogy e- elfelejtik azt az emberek, hogy a legkevésbé fejlett országok gyorsan fejlődnek, és előbb-utóbb közepes bevételi országok lesznek, Ruandára és Tanzániára gondolok. Kezdenek azon gondolkozni, hogy nem szeretnék a, a státuszukat elfelejteni, el, nem szeretnék, hogy megmondják tőlük a státuszukat, hogy a vámmentességet is szeretnék élvezni. De fontos az is, hogy blokként lépjenek be a köztudatba, nem csak Európában, hanem világszerte. Tehát ezért fontos az, hogy egy megállapodást találjunk ki, ami mindenkire vonatkozik, ugyanerre, ugyanilyen módszerrel kell például Kínát is bevonni ide, nem lehet csak Kenyára vonatkozni. Tehát az egységeség fontos. Ezek az országok olyan intézményeket hozták létre, meg nagyon hasonlítanak az EU-s intézményekhez. Fantasztikus parlamenti közgyűlésük van. Minden tiszteletem az önöké, de talán újra életet kéne lehelni azokba a parlamenti közgyűlő, közös parlamenti közgyűlésekbe, amelyeket korábban a kelet-afrikai blokkal tartottunk. Szerintem ezt a folyamatot újra életre lehet kelteni. Tehát a parlament bevonása egyáltalán nem jelent gondot ebben a régióban, nagyon erősek ott a parlamentek. Pontos, hogy a parlamentnek legyen hangja, és természetesen mi szeretnék leginkább, hogy a parlament és a kormány között ott meg legyen a megfelelő kapcsolat. Az egyéb, egyébként az Európai Parlament javasolta az októberi dátumot, a 2016 ok, októberi dátumot, és addigra, ugye, arra az vonatkozik a megállapodás leírására és a ratifikálása is, mert most már vége annak a vége annak a korszaknak, hogy a parlamentet nem vonjuk be. Lehet, hogy kicsit több így a munka, de nekem meggyőződésem, hogy ezt meg tudjuk oldani. Még egy dolog, a liberalizáció. Nos, ez az a régió, akinek a számára a liberalizáció a legkevesebb erőbefektetést jelenti, csak 16%-ot szeretnének liberalizálni, plusz még néhány százalékot. Elképzelhető, hogy a 18 százalék nak a 2035 lesz az utolsó lesz az utolsó dátum, de az utolsó plusz 2% 2041-ig megoldandó. 25 évről van szó, 25 éves időszak és 16%. Hogyha az ember itt azt szoroz, akkor az azt jelenti, hogy ez évente 1%-ot jelent. Vannak bizonyos szimetriák, de ezen régió esetében a, a, származi, a származási ország elve rendkívül fontos volt, ezt a kollégám mint nálam is jobban tudja. Egyébként az aszimetria arra is vonatkozik, hogy ők mit alkalmaznak és mi is, ez azt jelenti, hogy rájuk és ránk nem ugyanazok a szabályok vonatkoznak. Ez például az oliva olaj ágazatban is így van. Ők ugyan nem termelői ennek, a, ennek az árunak, de szerettek volna külön szabályokat erre, de nem, foglal nem vonatkozik ez például a tejre. Tehát preferencia rendszert, preferencia rendszert nem lehet alkalmazni ezekre a mezőgazdasági termékekre. Tehát nem csupán a liberalizációt kell figyelembe venni azt, hanem azt is, hogy nagyon-nagyon stabil származási országszabályokat kértek. Vajon a, a fenntartható fejlesztési részt hogyan lehet jól monitorozni. Nyilván nem szeretnénk felhigítani a kotonói egyezményt, amely úgy ahogy van. És fontosnak tartom azt, hogy az emberi jogok be nem tartása szankciókkal legyen összekötve. Ez más egyezmények esetén is megvalósul. Tehát a lényeg az, hogyha a kotonú lejár, akkor az elvek még megmaradnak, csak a folyamat szűnik meg. A 96-os cikke az kotoni egyezménynek elég egyértelmű, viszont elég bonyolult. Vannak olyan országok, akik szeretnének megtartani, szeretnék megtartani kotonút, amely lehet, lehetővé teszi azt, hogy ne egyoldalúan léptes életbe a szankciókat az EU. Ez egy másik szerződés alapján meg, megoldható. Tehát van annak jogi alapja, hogy mi szankciókat foganatosítsuk. Még egy dolog, dologról szeretnék beszélni. 97-es cikk. tökéletesek a korrupcióról szóló kikötések, de ezt sosem alkalmazták. Tehát vannak kiváló eszközeink, ma azt lehetne használni. Gyermekmunka, homofóbia, korrupció, erre mind-mind lehet alkalmazni ezt, de nem használjuk. Afrikai testvéreink megadták nekünk azokat az eszközöket, amit kértünk, hogy az e- európai értékeket megtartsuk és megvédjük. De az is nagyon fontos, hogy betartsuk a szavunkat, és ezeket vállaljuk. De ott van a burundi helyzet. Ugyanaz helyzet alakult ki, mint Zimbabvével néhány évvel ezelőtt. Amikor elkezdtem ezt a munkát, akkor Zimbabve esetében nem volt költségvetési támogatás, sokat nem lehetett tenni, csak a civil szervezeteket tudtuk támogatni. A burundi kormányt nem fogjuk támogatni. Hasonlóképpen egy pár beszédet folytatunk most, nem lesz nyilván egyszerű, mert a 96-os cikkben foglaltak már vonatkoznak. Nem tudom, hogy a kollégámnak, kollégám szeretne erről valamit mondani, ő ezt, ehhez jobban ér, de a burundi kormányt, vagy bármilyen kormányzati szervet már egyáltalán nem támogatjuk. A kollégámnak adnám meg a szót. Említette hányas cikket és 197-est? Mit kell tenni ahhoz, hogy ezt életbe léptessük, vagy ezt alkalmazzuk? Kinek, mit, hogy kell tenni? Ez a kodonai egyezmény egyik cikke. Szandra kollégámmal egyetértek. A korrupció nyilvánvalóan általános probléma Afrikában is, de a világ több részén is. A fejlesztés finanszírozása keretében kell, azt hiszem, ezzel a kérdéssel foglalkozni. Ott is nyilvánvalóan hogy a korrupció az egyik legfontosabb probléma. Tehát a dolog rendkívül fontos, de azt hiszem, hogy ezt a megfelelő kontextusban kell kezelni, megfelelő helyen és időben. Aztán volt egy konkrét kérdés arról, hogy az EPA megvalósítását mennyivel tudjuk támogatni. Az EU és a tagállamok is elkötelezték magukat, hogy ezt támogassák. Az egyezményben erre vonatkozóan vannak kitételek, milyen folyamatok érvényesülnek, stb. Eddig azonban még nem történt arról döntés, hogy plusz alapokat tennénk elérhetővé a, elérhetővé a finanszírozás. Nagyon fontos, de a megfelelő gazdasági jogszabályi változás, illetve adó szabályozás, adó reform nélkül ez nem fog megtörténni. Az Aid for Trade OECD definíció alapján próbáltuk meg ezt elérni. Én arra jutottunk, hogy 1,4 milliárd euró elérhető ezen öt ország számára, tehát az OECD definíció értelmében ennyit lehet erre a célra áldozni ezekben az országokban. Aztán 500 millió eurót fogunk felhasználni a dél-afrikai, kelet-afrikai és indiai óceáni régióban hasonló célokra. Ezek hatalmas összegek, Egyébként kollektív kezdeményezést tett az e, a külügyi szolgálat, ami DJink, illetve a DJ Defco, és a célunk, hogy az IPA megvalósítási tervét megpróbáljuk újraértelmezni. Annyi lenne ennek a célja, az lenne ennek a célja, hogy a fejlesztési, hogy fejlesztési szempontból még jobban profitáljanak az egyezményekből ezek az országok tehát a pénzösszegeket a lehető legjobban kell felhasználni, és igazi párbeszédre kell törekedni. A gazdasági diplomáción, a politikai párbeszéden keresztül kell ezt végrehajtani. A kereskedelem csak azt példázza, hogy mindezt meg lehet oldani hatékonyan is. Csak ennyit, mert túl sok időnk. Elnök úr, elnök úr, elnézést! Nem szeretném megkerülni a kérdést. Mi hiszünk abban, hogy elkötelezettségre van szó. Persze vannak szankciók, vannak különböző folyamatok. Voltak olyan folyamatok, amiket sosem alkalmaztunk. Ez azt jelenti, hogy megpróbáljuk mindig elérni azt, hogy elkötelezettek legyenek a partnereink. Nyilván minden epát külön-külön kell vizsgálni. Ne feledjük, hogy ez a régió elég kevés erőfeszítést tesz EPA szempontjából. Egyébként a liberalizáció itt már hatalmas mértékeket öltött, 60%-ról beszélhetünk, itt pedig mi 16 plusz 2%-ról beszélünk az EPA-nál. Egyébként elkötelezettek olyan szempontból, hogy egy szerződéses alapú, tehát mindkét félre vonatkozó szerződés legyen, vagy megállapodás legyen érvényben közöttünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, most nem jelentéstevőnek adom meg a szót, hogy zárja ezt le. Nincs sok idők, úgyhogy csak szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, illetve a bizottság képviselőinek. rövidesen, néhány nap múlva elküldöm a szövegtervezetet, és aztán majd el kell dönteni, igen, nem, vagy mert szavazunk. Tudom, tudom, hogy van olyan kolléga, akik szomorkodik, mert vannak bizony olyan kollégák, akik imádnak módosítókat írni. Köszönöm, köszönöm előadó úr. akkor a július 11-i ülésen fogjuk megismerni a tervezetet. Nézzük az utolsó napi rendi pontunkat. A 2017-es költségvetésre vonatkozó háromoldalú egyeztetés mandátuma. A 2017-es évi költségvetésről van tehát szó üdvözlöm a, korunkban, a körünkben a 2017-es év jelentéstevőjét, költségvetési jelentéstevőjét, Jens Geiert, a Költségvetési Bizottságból. A költségvetés egyik jelentős tételem a fejlesztési segély. Meggyőződésem, hogy a kolléga Jens Geyer nagy figyelemmel fogja végighallgatni a kollégák véleményét. Kis csöndet kérnék. Couple. Voilà. Pas de discussion interne, euh, s'il vous plaît. Itt belül kérem, ne beszélgessenek, mert folytatjuk a munkát. Itt a Fejlesztési Bizottságban Deva úr, az előadónk, Parancsoljon. Mr. Chairman, I'm delighted to have our colleague, the Tisztelt kollégák, eh, nagyon örülök annak, hogy eh, itt van a jelentéstevő. Rövid eh, eszmecserét folytatunk, és egy átfogó anyagot fogok készíteni majd a továbbiakban, azonban szeretném megosztani a bizottsággal azon kritériumokat, amelyeket meg kell vizsgálnunk a költségvetés tekintetében. A parlament jelentése a magánszektorra vonatkozott, illetve azt mondtuk, hogy 10-12-szeresére nő majd a fejlesztési költségvetés. Az előző parlamenti mandátum során körülbelül 15-16 milliárd euró eurónk volt, a bizottság része, és 20, kb. 20 milliárd a EDF-re. 4,8 milliárd euróra, 60 milliárd euróra növelte a bizottság a lehetőségeinket. Ezek ugye óriási számok, komoly számok. Én 300 milliárdot szeretnék látni azt szeretnénk, hogy a magánszektor előállítsa ezeket a forrásokat partnerségben velünk. Ez valóban nagy különbséget, nagy változást hozhatna Afrikában, illetve olyan helyeken, ahol a szegénység rendkívül súlyos helyzetet teremt. Aztán ott vannak a biztosítók, a bankok, az egészségügyi szolgáltatók, és a kínai piac. Célunk az, hogy az energiára, a zöld energiára, a telekommunikációra, a mezőgazdaságra, a mezőgazdasági üzleti fel, vállalkozásokra, a kutatásra, az innovációra, az egészségügyre, a tulajdonjogra szálljuk ezeket a forrásokat, és hogyha ezt valóban meg tudnánk tenni, akkor óriási változást lehetne elérni a világban 5-10 éven belül, és akkor valóban, valóban eredményeket produkálhatnánk. Nagyon régóta foglalkozzunk már ezzel a kérdéssel, hogy az állampolgároknak kell ezt valahogy előteríteni, de hogyha megnézzük, ha nemzetközi fejlesztésre több milliárd eurót folytanánk, akkor egy pozitív folyamatot indítanánk el, hiszen ennek a beruházásnak egy része visszajönne. Ha létrehoznánk egy trust fundot, akkor a megtérülések egy része visszakerülhetne a trust fundba, és aztán 10-15 éve belül már semmit nem kellene kérni az adófizetőtől, hiszen egy pozitív folyamat, körkörös folyamat indulna útjára. Meg kell tehát, ezt az egészet nagyon pozitív szemszögből kell tehát vizsgálnunk. A bizottság egy Európai Unió-Afrika közötti beruházási terven gondolkozik, amelyet PPP keretében, illetve blending segítségével hozna létre, és a legfontosabb beruházási területekre összpontosítana. So, one of the things that is very, very important... Tehát, amit nagyon fontosnak tartok ezen a területen, az az, hogy megnézzük, hogy a mi költségvetésünk erre az időszakra nézve hogyan változhatna? Hogyan lehetne ezt az új tevékenységet valóban megfelelően finanszírozni? És ha fogalmazhatok így, akkor hosszú távon ez történelmi költségvetés lehetne, Gájár úr, hiszen első ízben egy úgy egy eh, marsal tervhez hasonló költségvetést vázolnánk föl, egy Marshall tervet Afrika számára, tehát egy igazi beruházási tervet. Tudom, hogy csúszós talajon járok, és tudom, hogy lesznek olyan kollégák, akik rám ugranak majd Hédi, Hédire nézek, Azonban a források egy része, amely a beruházási alapba folyik, visszatérne Európába, munkahelyeket teremtene, termékeket hozna létre, a gyárainkat futtatná, és valóban a mi malmunkra is hajtaná a vizet. Ez azt jelenti, hogy mindenki számára előnyös lehet ez a helyzet. Tehát, ha így valóban a saját gyáraink indulnának be, illetve működnének megfelelően, csökkenne a munkanélküliség. Tehát azt jelenti, hogy egy kölcsönösen jó helyzetbe kerülnénk. It means to be qualified. Ez azt jelenti, hogy egy olyan minősített beruházásra van szükség, amely visszatérne hozzánk. Ezt látjuk a japán példán. A kínaiak is ugyanezt az utat járják. Mi vagyunk az egyetlenek a világon, akik ösztöndíjakat, támogatásokat adnak más országoknak, Japánnak, Kínának, Indiának, vagy Ugandában bicikligyárat hozunk létre, és aztán az indiaikhoz, Indiához folyt be az összes pénz. Az európai bicikliknek pedig semmi köze nem volt ehhez az üzlethez. Szerintem ez a módszer nem működhet a jövőben, tehát a költségvetési kollégáknak azt szeretném mondani, hogy meg kell gondolnunk, hogy ezt a beruházott összeget, a beruházott forrásokat hogyan tudjuk visszatéríteni, hogyan fog ez megtérülni. A mi termékeink, a mi szolgáltatásaink, a mi felszereléseink javára, hogy a mi gyárainkat működtessük. Tehát itt egy pozitív ciklust kell előidézni, ami pedig a humanitárius segítségnyújtást illeti. Ott van az ENSZ 15 fenntartható célkitűzése. Krisztina Georgieva a csúcson elmondta, hogy a finanszírozási szakadékokat át kell hitalni, azonban a 25 milliárdos költségvetés nem elég ahhoz, hogy valóban ezt a támogatást folyósítani tudjuk. Több millió menekültel kell számolnunk Szíriából, Törökország területén, illetve a közel-keleti térségben. Ezeknek a menekülteknek továbbra is segítséget nyújtunk, azonban valahol meg kell értenünk, hogy vissza kell ezeket az embereket vinni saját országaikba, ehhez is majd forrásokra lesz szükségünk, hogy vannak-e forrásaink, ezt nem tudom, de azt hiszem, hogy valóban kemény harcok lesznek még. Kemény harcokat kell majd megvívnunk ezen források érdekében. Aztán Egyiptom. Megnézzük, hogy mi történik Szíriában, mi történik Egyiptomban, akkor azt hiszem, hogy egy teljesen más puskaporos hordóba nyúlunk. Nagyon fontos, hogy az isis valahogy kordában tartsuk. Aztán A részleteket majd megvitatom jelentéstevő kollégámmal, azonban összességében annyit szeretnék mondani, hogy a DCI és a humanitárius segítségnyújtás nagyon fontos területek, aztán a harmadik országokban a polgári védelmi mechanizmusok is nagyon fontosak. Zárásképpen azt szeretném mondani, hogy szorosan együtt kívánok működni a költségvetési kollégával, és nagyon remélem, hogy mire eljön az ideje, valóban mi is fontolóra vesszük ezt az új hozzáállást, az új gondolkodásmódot, amelyel előre vihetjük a dolgokat. Köszönöm. Merci, Charles Deva. Köszönöm szépen, Deva úr. Most Jens Geyer úr következik, parancsoljon a Költségvetési Bizottságtól. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen az érdekes bevezetőt. Csodálom az ön vizionárius erejét, de azért a bizottság költségvetési rendjével kell most foglalkoznunk. Várnunk kell még, meg kell várnunk a hónap végét, mire megkapjuk a költségvetés tervezetet, és akkor majd látjuk, hogy az önök az javaslatából mit vettek figyelembe. A fejlesztési szakértők itt ülnek ebben a szakbizottságban, és majd meglátjuk, hogy a gondolataik, a gondolataik közül mennyit támogat itt a szakbizottság többsége. Ami a PPP-ket illeti, ezek az eszközökkel azért nincs annyi gondom, mint más eszközökkel. Viszont én költségvetéssel foglalkozom, és a költségvetést is ellenőrzöm. Mindkét tisztemben néha-néha azt látom, hogy ez az eszköz finomra hangolást igényel ahhoz, hogy eh, a hozzáfűzött ígéreteket beváltsa. Van egy-két hely, ahol ez az egész jól működik, de ami a 2017-es költségvetést illeti, még nagyon sok olyan feladatunk eh, van, amelynek köze van a fejlesztési szakbizottsághoz, és melyekkel kapcsolatban a mm, nem tudunk majd mindent PPP-kkel finanszírozni. A költségvetési tárgyalásokban elérkeztünk egy olyan ponthoz, amikor már a második dokumentummal kell foglalkoznunk egy rendes költségvetési évben, a rendes költségvetési eljárásban, Strasbourgban, a mandátumról beszélnénk a háromoldalú egyeztetésre. Viszont ez most nem egy rendes költségvetési eljárás. A bizottság nem május 25-én terjesztette elő a költségvetési tervezetet, mint máskor, mert azt mondta, hogy a menekültügyi válság költségeit bele kell számítania, ezért négy héttel kitolja a tervezett benyújtását. Ez a hivatalos indokolás. És az, hogy június 23-a utánra és a brit népszavazás utánra ö, tolódott ki ez az időpont, tehát nyilván a bizottság döntésének ehhez semmi köze nincs. Én úgy gondolom, hogy a Bellamova most már az ajtókat sem csapkodják, mert attól tartanak, hogy a briteket ez is elijeszti. Kedves kollégák, nem mi vagyunk itt gondban, hanem a tanács. Mi lemondunk erről a második költségvetési dokumentumról, megnézzük 2014-ben, ugye mi voltunk a sárosak, mert akkor európai parlamenti választási év volt, és a munkánkat szüneteltettük 6 hétig. Ugyanazt az eljárást fogjuk alkalmazni. Azaz, a Költségvetési Szakbizottság beli kollégáimmal egy ajánlási levelet, egy ajánló levelet fogok az illetékeseknek elküldeni azért, hogy a bizottság és a tanács áttekintést kapjon arról, hogy ez a ház a költségvetésről mit gondol. Egyébként egy, egy első költségvetési dokumentumunk van, mert áprilisban a parlament, az Európai Parlament javaslatát elfogadta, és elmondanám, hogy az én véleményem szerint hogy néz ki ez az eljárás, és hogy mi döntöttünk. Ezen szakbizottság számára nagyon fontos az, hogy 2016, tehát az idei év és a 2015-ös évvel kapcsolatban azt láttuk, hogy a menekültügyi válság leküzdésre, vagy költségeinek fedezésére szolgáló eszközt 10 millióval megemeltük. És ezzel jóval túlteljesítettük a devek követelését, jóval többet mobilizáltunk eszközként, mint amennyit a DEVE a költségvetési viták során kért. A harmadik kategóriára a belpolitikára és az állampolgárok Európája területre szálljuk ezt a pénzt. Ez az a terület, amely a menekültügyi válsággal is összefügg. Az Európai Unió belpolitikája de a negyedik kategóriát is érinti, de hát erről nem kell semmit mondanom, mert ezt nagyon is jól ismerik. Mi a bizottsággal együtt próbáltuk ezt a, az emelést a tanács előtt megvéteni a közép távú keret által előért, valamint a jelenlegi helyzet között megpróbáltunk egy nagyon nagy teret hagyni, marzsot hagyni, azért, hogy megkíméljük a tagállami kasszákat is. Mert mindig a nettó befizetők foglalkoznak ezzel a problémával, a többiek úgy tűnik, hogy nem, és valószínűleg idén is így lesz. Legalábbis a tanács első dokumentumából ezt látom. Amikor először megkaptam a tanács anyagát, azt hittem, hogy a 2015-ös anyagot adták nekem, és tévednek. Mert az első négy oldal szövege ugyanaz, egy mondatot cseréltek csak ki, aztán az utolsó oldalakon látja az ember, hogy mégiscsak egy új dokumentum ez. Más szóval a jelenlegi költségvetési eljárásban, a jelenlegi költségvetéssel nulla marzsunk van, a maximumig mentünk el. Kérdés, hogy van-e itt valaki, aki komolyan azzal érvel, hogy 2017-ben annyira megváltozik majd a helyzet, hogy megengedhetjük ezeket a marzsokat. Hát én nem hiszem, ha valaki jövőbe látna, és azt mondja, hogy Szíriában fegyverszünet lesz, és a menekültek mind visszamennek, akkor még beszélhetünk erről, de én nem látom ezt. Valószínűleg folytatódik a nehéz helyzet. És mit csinál a tanács? Hát ugyanúgy azzal érve, mint tavaly. Azt mondja, hogy az előre nem látható költségekre kell elkülöníteni. Ennyit arról, hogy a tanácsban mit gondolnak. A bizottság nagyon elhivatott megközelítést tanúsít, a büdzséfőigazgatóság tulajdonképpen ugyanúgy látja a helyzetet, mint az Európai Parlament, tehát a tanácssal kemény vitára kell készülnünk. Nagyon számolok a jelen szakbizottság támogatásával. A válságok folytatódnak. A gazdasági válságot sem tudtuk még le. És ezt a költségvetést úgy fogjuk lezárni, hogy a helyzet úgy fog kinézni, hogy még 4 milliárd eurót kell találnunk arra, hogy az EFSZ-vel összefüggő garanciákat leképezzük a költségvetésben és ezt meg kell találnunk a mostani költségvetésben, tehát valahonnan ki kell venni 4 milliárdot, hogy az FC garanciáit megemeljük. A bizottság felé egy dolgot mondok. Az elmúlt hetekben, az elmúlt héten Strasbourgban beszélgettünk, és akkor nagyon sokan bírálták a parlamenti képviselők közül az FC-t, azaz a további fe, addicionalitást nem látták. nálunk egyre inkább az a benyomás alakul ki a képviselőkben, hogy az Európai Beruházási Bank ezzel az eszközzel azt teszi, amit tett volna különben is. Nem látjuk tehát az addicionalitást. Elkötelezett vagyok a szakbizottságommal együtt elgondolkozni azon, hogy megnézzük azt, hogy mi állhat az FC rendelkezésére, és gondoskodnunk, erről is, gondoskodnunk kell arról is, hogy az addicionalitás biztosítva legyen. Ezzel összefüggésben tennék még egy megjegyzést. A tagállamok, Déva kolléga, az ön hazája és az enyém is nagyon elhivatott volt, egymás vállát veregették örültek annak, hogy az első középtávú költségvetés csökken, azaz több volt az uniós célokra, mint korábban. Azzal ö, vigasztaltak bennünket, hogy vannak eszközök, ellensúlyozó eszközök, de azért bár elméletben osztom azt a nézetet, de mégsem tudtak meggyőzni erről. Minden esetre elhangzott, hogy több a pénz, több pénz áll rendelkezésre. Most viszont azt látjuk, hogy a körülöttünk zajló válságok erősödnek, és a tagállamoknak csak az jut eszébe, hogy azt mondják, hogy ha válság van, akkor az Európai Unió költségvetésébe nyúlunk bele. A fővárosokban is úgy tűnik, hogy azt mondják, hogy az Európai Unió elveszi a pénzüket, és nem is tudja, hogy mit, teszi, mit tesz ezzel a pénzzel. Viszont a költségvetés itt már teljesen kimerített, nem találunk további pénzeket, egyik helyről veszük el azért, hogy a másik helyre áldozzuk. 2013-ban még nem közöttünk azokkal a válságokkal, amelyekkel most. És az a keret, amiről akkor beszéltünk, az akkor nagyon szépnek tűnt, de 14-15-16-ban nem volt megfelelő. Eddig egyetlen költségvetés sem működött úgy, ahogy azt az állam és kormányfők elképzelték. Viszont most nem akarják ezt kivizsgálni, hanem folytatódik ugyanaz az út, mint amelyet mostanáig bejártunk, és én úgy érzem, hogy ennek így nem lesz jó vége. A hm, költségvetési eszközök emelésére szolgáló eszközöket szeretnénk a bizottság ígéreteihez kapcsolni. Az Európai Bizottság évente elkészít egy előrejelzést, éves előrejelzést, egy növekedési jelentést is. Az európai szemeszter ajánlásait átvehetnénk a költségvetés, de nem tudjuk átvenni, mert politikai szempontból levédítana. De elemezni tudjuk. Megnézzük, hogy mi az, amit meg lehet szívlelni. Azért, hogy ezzel növeljük az európai többletértéket. Hajlandók vagyunk ezen elgondolkozni. És természetesen ott van még az Európa 2020-as stratégia, munkanélküliség elleni harc, szociáldemok demokrataként ez szívügyen főleg az ifjúsági munka mm, nélküliség, a fiatalok foglalkoztatására irányuló eszköz, hogy világosan működjön. De hát nem ez további pénz a politikai célok elérésére, holott itt van a szegénység leküzdésének a célja. Végül ezt is szeretném itt megemlíteni, és ezzel be is zárul a kör azzal kapcsolatban, amit ön mondott. A bizottság elgondolkozik azon, ami teljesítmény alapú költségvetési eljárásnak számít a bizottságnál. Ez teljesen rendben van így. Említettem, hogy a költségvetést is ellenőrzöm voltak olyan helyzetek, amikor nagyszerűen működött mindegy tagállammal, tartották a határidőket, nem lehetett semmit sem megtámadni, minden költséget tartottak, stb. És ez így szép, de ha ezt egy híd felépítésére áldozták ezt a pénzt, és a hidat nem odaépítették, ahol kellett volna, akkor már gond. nem csak a szabályoknak való megfelelést kell erősíteni, hanem magát a teljesítést is. És ilyenkor eszköz lehet az, amit javasolt utolsó gondolat, és ezzel zárom. A tanács felé jeleznünk kell azt, hogy hogyan kell, hogy kinézzenek a, paramere, a paraméterek. Milyen paraméterekre lenne szükség, hogyan lehetne ezeket felhasználni, hogy a tagállamokban konkrétan lemérhessük az eredményeket. Ez a fejlesztés és az európai adófizetőknek a legjobb bevetése célját szolgálna. Merci, monsieur Köszönöm szépen, Geyer úr. Most megadom a szót az jelentéstevőknek. Litz úr az első. D'accord. Euh, Autala. Autala, asszony. Entschuldigung, Frau Hautala musste zum nächsten... Hautala asszonynak el kellett menni egy találkozóra és a nevében fogok beszélni, ha megengedik. Köszönjük szépen a jelentést. Nehéz van olyasmiről vitatkozni, amit nem kaptunk meg. A bizottság nem nyújtottam, nyújtottam még be a tervét, akkor kicsit olyan, mintha varázsgömbbe pillantanánk. Említett valamit, amit fontosnak tartok. a menekültügyi válság kezelésére szolgáló eszközöket megemelték, 10 milliárdról beszélt 2016-ra. Én attól tartok, hogy a globális közjavaktól vesszük át a pénzt, átcsoportosítunk, vagy pedig a környezetvédelem és éghajlat fejezetből tesszük át a pénzt. De hát aláírtuk közben az éghajlatváltozási egyezményt, és szükségünk van pénzre, hogy végrehajtsák az országok a terveket, a migráció és menekültügy kapcsán az éghajlatváltozással foglalkoznunk kell, hogy az emberek ott maradjanak, ahol laknak, és hogy ott perspektívát kapjanak szükség van arra, hogy pénzt áldozzunk az éghajlatváltozás elleni küzdelemre. Ha itt spórolunk azért, hogy a nálunk kialakult eh, helyzetet eh, finanszírozzuk, ez hihetetlen. Kérem szépen figyeljen oda erre. És még megkérném valamire, kérném, hogy figyeljen valamire. A humanitárius eh, segély kapcsán a menekültügyi táborokban kialakult helyzet. A menekült áramlatnak nyilván ahhoz van köze, hogy a táborokban rosszabbá vált a helyzet, a gyerekeket nem tanítják, és egész generációk nőnek majd úgy fel, hogy nem lesz semmiféle kilátásuk a jobb jövőre. Kérném figyeljenek oda erre a helyzetre, és arra is, hogy milyen költségvetési pénzekre lesz szükség itt. A csökkentés ezeken a részeken elfogadhatatlan. Köszönöm. Rübig úr következik. Ja, recht herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ich glaube, es ist... Äh, Köszönöm szépen. Az Európai Uniót foglalkoztató első számú témáról van itt szó. Az időközi program kiértékelésében is azt néztük, hogy eh, hogyan lehet az eszközöket a jelenlegi igényekhez igazítani. A lényeg az, hogy próbáljunk meg a helyszínen segíteni. Törökországban jártam, a menekült táborban. Azután az ott lévő emberek mind azt mondták, hogy szeretnének hazamenni. Gaziantepben, hogy 30 euróval havonta 30 euróval feltöltött hitelkártyát kapnak a menekültek. Ez jóval kevesebb, mint amennyire szükségük van a túléléshez. A török kormány úgy gondolja, hogy ösztönzőkre van szükség, hogy ösztönzés lehet, ha kimennek dolgozni, például a mezőgazdaságban, mert ott még egy kis pénzt hozzákereshetnek. Támogatnunk kellene a helyszínen lévő oktatóintézményeket. Törökországban nagyon tetszett az, hogy arab, török és európai nyelveken is volt oktatás. A fejlesztési szakbizottságban partnerségeket kellene megcéloznunk személyek közötti, vállalatok közötti, kisvállalatok közötti partnerségekre. Minél kisebb egy partnerség, annál jobban működik. El kell gondolkozni azon is, hogy az európai programok hogyan bővíthetőek ki. Az Erasmus program, az Európai Technológiai Intézet. Sok erőteljes programunk van, melyeket mi magunk, magunk használunk, hogy stratégiai irányba induljunk el a különbözőségek terén. A Költségvetési Szakbizottságnak új prioritásokat kell meghatároznia. Az emberkereskedők és embercsempészek ellen el kell járni. Legyen az a cél, hogy a legális beutazás rendezett és átlátható kritériumok alapján bonyolodjon le. Az emberek rendes szállást kapjanak, kapjanak munkát, amiből észszerűen meg tudnak élni, ami pedig a differenciálást illeti, nyilván ez jogi alapon kell, hogy történjen a Fejlesztési Bizottság éppen ezért joggal kérheti az új stratégiákat és új célokat. Ha nem mi, akkor kivégezhetné el ezt a feladatot. Köszönöm. Merci, cher collègue. Köszönöm szépen. Rosalom úr következik. Gracias, eh. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszönet mondani Jensnek, tanítani való volt, ahogy elmondtad, hogy milyen helyzet a költségvetéssel. És azt hiszem, hogy az is tanítani való volt, ahogy elmondtad azt, hogy mennyire nem igazán tudunk költségvetési szempontból reagálni a különböző problémákra a világban. A humanitárius segélyre gondolok elsősorban. Több kollégám is kihangsúlyozta, hogy megfelelő összegeket kell elkülöníteni erre a célra. És még egy dolog, amit te mondtál, az, hogy nem vagyunk előre láthatóak, az nem elfogadható. Tehát van egy hatalmas fejezetünk, ahol a előre nem látható dolgokra van a finanszírozás, de az biztos, hogy az, ami a humanitárius segélyt illeti, oda előre láthatóság kell, kiszámíthatóság, tehát biztos finanszírozást kell adni a humanitárius segélyeknek. A négyes sorban, költségvetési sorban nem elégséges szerintem a finanszírozás, ez az egyik, amit el akartam mondani. Még egy dolog, el kell kerülni, hogy a humanitárius segélyt feltételekhez kössük. A humanitárius segély alapelve, alapelvei ellent mondanak annak, hogy politikai típusú feltételeket tám támaszunk. A másik dolog, a fejlesztési politikát, ide sem, itt sem nagyon van szükség feltételekre, de ez más logikán alapul. Nézzük a fejlesztési együttműködést. El kell kerülni, hogy csak rendkívül át, nagy átétekkel szóljon fejlesztési politikáról egy Tehát ott van például a határ ellenőrzés kérdése. Ha a határ ellenőrzés fejlesztését kívánjuk támogatni, az máshova tartozik, az nem ide. Az nem fejlesztési segély. Azt ne vonják le a fejlesztési segélyből, egészen máshova tartozik a biztonság, a határvédelem, stb. Én értem, hogy milyen nehéz a feladatod, a bizottsággal is együtt kell működnie, és tárgyalni kell, illetve a tanácssal is, illetve az Európai Parlamenten belüli összes szakbizottsággal is egyeztetni kell, tárgyalni kell. És mindenki azt gondolja, hogy az ő témája a prioritás, igen, így a halászat, a mezőgazdaság, a klímaváltozás, mind-mind. De biztos vagyok benne, hogy szeretnél úgy fellépni, hogy közben kiállsz a mi értékeink mellett, az Európai Unió határain kívül és belül is forrong a világ, válságot élünk meg. Nagyon fontos tehát, hogy hogy gondolkodunk a humanitárius segélyről. Elnök, köszönöm, kedves kolléga, a bizottság következik. E e az ECHO főigazgatóság valószínűleg, ugye? Merci, monsieur le président. Donc, Köszönöm szépen, elnök úr, valóban. Kristálygömbről beszélt a kolléga, és valóban nem ez még a helyzet, hanem nagyon is kényelmetlen körülmények között találjuk magunkat, amelyekről Gájerül beszélt, a költségvetést még nem fogadtuk el, illetve a költségvetés tervezett nem áll rendelkezésre a hónap végéig. Ugyanakkor van egy irányvonalunk a program készítése során, és természetesen a költségvetés tervezet megfelel majd az MFF-nek, illetve az ezzel kapcsolatos tervezésnek. Ahogyan mindenki erről szólt, a menekültügyi válság, a migrációs válság nagyon nagy kihívás. Rendkívül fontos, hogy egyrészt megfeleljünk ennek a válságnak, megpróbáljuk megoldani, másrészt azonban a rendelkezésre álló eszközöket fölhasználjuk. Hiszen, ahogyan a kollégák is elmondták, rendkívül fontos, hogy nem lehet a fejlesztési forrásokkal, forrásokat átcsoportosítani annak érdekében, hogy megbírkózzunk ezzel a kihívással, a migrációs kihívással. A fejlesztési források hosszú távra tekintenek, és azt tudjuk, hogy a migrációs válság az súlyosbodni fog. Egyrészt tehát ezért további forrásokat kértünk, és a külső fellépések, illetve a migrációs ügy tekintetében további forrásokat kértünk, illetve konkrét számokat említettünk meg. Másrészt azonban a rendszeres tevékenységeinkre is oda kell figyelni. Afganisztán, Pakisztán, Banglades, is ide tartozik. Mindig csak Szíriára gondolunk, illetve az afrikai menekültekre, de figyelembe kell venni azt is, hogy Afganisztán például szintén, meg, szintén küzd ezzel a válsággal. Valóban kiváló munkát végzett a jelentéstevő, és ha nem is vagyunk teljes mértékben optimisták, mégis azt mondhatjuk, hogy van remény sugár arra, hogy teljesítsünk. Deva úr kérdésére reagálnék. Valóban, már több éve az Európai Bizottság beruházásokat eszközöl. Ugye ott van a latinamerikai, ázsiai, afrikai beruházási eszköz. Tehát vannak olyan eszközök, amelyek jól működnek, és ezen kívül a PPP-k is nagyon jól működnek. Tehát azt hiszem, hogy ha nincs is csodaszer, mégis azt hiszem, hogy jó úton haladunk, és tovább kell végezni ezt a munkát. Ezzel át is adom a szót a kollégámnak. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Nos, csak nagyon röviden. Azt hiszem, minden elhangzott már a humanitárius segítségnyújtás terén olyan helyzetben találjuk magunkat, ahol a migránsok száma nagy mértékben meghaladja a lehetőségeinket, a forrásainkat. A következő hetekben várjuk a költségvetés tervezetet a bizottságtól, és most csak annyit mondhatok, hogy reméljük, hogy az év elején, a következő év elején nem ugyanazt találjuk majd a költségvetésben, nem ugyanazt a sort, mint 2016-ban. A 2015 és 16 során két csomag jött létre, 200 milliós összeg 215-be, illetve 216-ba ez további milliókkal egészült ki, ezen csomagok segítségével a bizottság, illetve ezen belül a humanitárius segítségnyújtással foglalkozó főigazgatóság kezelni tudott más válságokat, és nem csak a migráns válságot. Itt nagyon fontos, hogy a különböző válságok egymással kölcsönhatásban vannak. Ez a nagyon súlyos menekültügyi válság kihat a többi válság kezelésére is. És ahogyan elhangzott, Valószínűleg nem látunk majd jelentős növekedést a költségvetésben, de nagyon fontosnak tartom, hogy a prioritásokat felülvizsgáljuk, és a hangsúlyt áthelyezzük olyan kérdésekre, mint az egyszerűsítés, a rugalmasság, a segítségnyújtás folyósítása, a hatékonyság növelése, az administratív kiadások csökkentése, azzal a céllal, hogy a lehető legjobb formában folyósítsuk a pénzügyi forrásokat a kedvezményezetteknek. Köszönöm szépen! Merci à la Commission. Köszönöm a bizottságnak a hozzászólást. Most Gájer kollégának adnám meg a szót, de, de kérem, hogy az öt percet ne lépje túl, mert majdnem elértük a fél hetes határidőt, úgyhogy max. 5 perc van. Je vous donne la parole d'abord, monsieur Gaillard. Köszönöm szépen. Elnök úr, nem is lesz szükség az öt percre. Ähm, den, den vielen Kollegen, die sich zu azokhoz a kollégákhoz csatlakozni tudom, akik felszólaltak. Hajbó kollégámnak azt mondom, hogy a fontos költségvetési törekvések, mint például a minimalizálás, hogy átcsoportosítsunk hogy a menekültügyi válságra használhassuk a pénzt. Tehát pontosan ezzel szeretem, ezt szeretem volna elmondani azzal, hogy azt mondtam, hogy az egyik részről veszünk el, azért, hogy a másik oldalon betömjünk egy lyukat. Kedves kollégák, a középtávú keret felső plafonjához, tehát a plafonjához tartanunk kell magunkat. mi azt mondtuk, hogy ezen túl lehet lépni, a tanács viszont másképp értelmezi, és amíg ez így van, addig nem kapunk további pénzeket. Okosan kell átcsoportosítanunk hogy nagyon kevés kár érjen más politikai területeket. A táborokban Urike kérte, és Hobuk asszony is ezt kérte, hogy a menekült táborokban a helyzeten javítsunk. Itt kell a leginkább segítenünk és valószínűleg itt lehet elérni a legnagyobb hatást is a támogatással. Erik, te humanitárius támogatás segélyt kértél, de csak addig tudunk elmenni, ameddig tudunk. Felhasználjuk azt a pénzt, ami rendelkezésre áll. A parlament azt fogja mondani, hogy a négyes kategória plafonjáig el fogunk menni, és be fogjuk venni ezeket a pénzeket a menekültügyi válságra. És még valami, mert ez ebben az összefüggésben fontos, és úgy érzem, hogy ide tartozik, legalábbis információként. Nagyon csalódott vagyok, amiatt, hogy a tagállamok a trust fundokhoz, ezekhez az alapokhoz hogyan állnak hozzá. Létrehoztuk a költségvetésben ezt az eszközt, hogy európai költségvetésből és tagállami, tagállami pénzekből összehozzunk további eszközöket, összegeket. Mit látunk, a tagállamok elvégezték a házai feladatukat, egyébként a törökországi eszköz esetében is ugyanez a helyzet, de tagállamok, ne, nem akarok igazságtalan lenni, néhány tagállam, legalábbis Németország, Egyesült Királyság bilaterális alapon nagyon sokat tesz, az eszközt kérték, de nem használják. Az Európai Parlament miért az Európai Unió miért fizetnének olyan számlákat, amelyeket a tagállamok kértek, és a tagállamok kérték az eszközt, és nem hajlandóak használni. A javaslatom a következő. Ha a tagállamok a, nem változtatnak az elhivatottságon a trust fundokkal kapcsolatban, akkor az unió részéről csak annyit adnék, amennyit a tagállamok befizettek. Ha a tagállamok csak összesen a 28-ak 50 milliót fizetnek be, akkor mondjuk ki az hogy nem fogunk 250 milliót fizetni, hanem akkor mi is csak 50 milliót fogunk adni és ha elköltötték a százat, megbeszéljük, hogy a trust fundok hogyan vethetőek be a jövőben. Helyén való eszköznek tartom, de nagyon kellemetlen látni a helyzetet. Látjuk, hogy Lamalettában, Ankarában milyen ígéreteket tettek a tagállamok az eszköz bevetéséről, de amikor már számokról van szó, nem nyitják ki pénztárcájukat, és csak az Európai Unió elhivatottságát és elkötelezettségét várják. Ez bosszantó, tekintettel arra, hogy milyen feladatokkal kell megküzdenünk. Hogy a, így a tagállami minisztériumok is meg fogják érteni, hogy nem mi vagyunk az ő, ő munkaasztalaik, folytatása, hanem őt neki külön kell a munkát elvégezniük. Thank you, Mr. Chairman. That... Deva úrnak adom meg a szót 5 percre. Köszönöm szépen. Ez egy nagyon-nagyon érdekes eszmecsere volt. Hálás vagyok az összes kollégának, Geyer úrnak. És kiemelném a, biz a bizottság véleményét is. A fejlesztési segélyt nem szabad elrabolni. Nem ezt kell a humanitárius segélynek adni, csak azért, mert a humanitárius segélyre nincs más forrásunk, mert akkor még súlyosbítjuk a helyzetet, és akkor még több migráns jön majd. Mert ezek az országok nem tudnak majd megélhetést és munkát biztosítani az embereknek. Pontosan azt kell elérni, hogy ez a körforgás véget érjen. Nem lehet mindent kifacsarni. Egy kis mennyiségű pénz összegből. Csak azért, mert megszorítások vannak. Elnézést, hogy ezt a kérdést most fel fogom tenni. Már napok óta nem aludtam mert nagyon aggaszt az, ami csütörtökön történhet, vagy történik. De úgy csinálok, mintha egy semmiféle probléma nem lenni, de sajnos mégis van valami, amiről senki nem mer beszélni. És attól félek, hogyha itt hogy attól félek, hogyha az elkövetkező napokban semmi nem változik, akkor valami nagyon szörnyűséges dolog történik. Egy kérdést szeretnék föltenni. vajon a kontingenciát, kontingencia költségvetését föltérképezte. Szerintem itt előbb-utóbb lesz egy 20 milliárd eurós lyuk, hogyha valami probléma adódik. Gyermekek oktatása a menekült táborokban, ez egy nagyon fontos dolog, hogyha nem oktatjuk a gyerekeket, akkor létrehozunk egy újabb menekült generációt. Azt hiszem valójában ugyanazok a céljaink, csak nehezen éljük meg a költségvetés tervezését. Sajnálatosnak tartom, hogy a bizottság nem segít ebben. Mi lesz így? Merci, Monsieur Deba. La réponse, je pense que vous... Köszönöm. Talán Gajer úr ezt egyenlőre kéne megbeszélni, mert Idők már nincs. Utolsó rendi pontunk az, hogy mikor van a következő ülésünk. Nos, holnap itt ugyanitt találkozunk, és Stefanides biztos úr, és ellátogat ide, az isztambuli csúcsról fog majd beszámolni. Úgyhogy holnap reggel fogunk találkozni mindenkinek. Kellemes estét kívánok, köszönöm!